Okay. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok! Megkezdjük az ülésünket. Could you please uh, find a seat? Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet. Nyelvet is váltok, svédül fogok beszélni. Hogyha véletlenül nem értenék, javaslom, hogy Tegyék fel a fejhallgatót most. Ez, ezzel sikerült önöket elhallgattatni. Azt kéne mondanom mindig, hogy svédül fogok beszélni, és akkor mindenki elhallgat. Szeretettel köszöntöm Önöket az ülésünkön. Nagyon izgalmas eszmecserére kerül sor a nők helyzete a vállalatigazgatásban. Nagyon sokan jöttek el, és nagyon örülök, hogy sokan jelentkeztek szólásra. Nagyon hosszú a felszólalók listája, nagyon érdekes előadásokat várhatunk. Mivel ennyi előadónk van, ezért nem is akarok semmit sem mondani, mert az is sok időt venne igénybe, hanem az ülés első felében az előadóink beszélnek majd, akik témába vágó jelentéseket készítettek, valamint a Gazdasági Szociális Szakbizottság képviselői is felszólalnak majd. Szeretném önöket tehát köszönteni. Meg is kezdjük az első szekciót. Szeretném hangsúlyozni, hogy Igyekszem az időt tartani, hiszen nagyon sokan szeretnének felszólalni. Az első szekcióban minden felszólalónak maximum 5 perce van. Meg is adom a szót Kraca asszonynak, parancsoljon, ő az Egyenlőség Egyenlő Szakbizottság képviselője. Köszönöm szépen, és kedves kollégák, hatalmas lehetőség számomra is, és számunkra is, hogy ezt a mai programot megtarthatjuk. Amikor megnéztem a programot, nekem is feltűnt, hogy nagyon érdekes lesz, hiszen a jogi bizottsággal is együtt dolgozhatunk itt, és tehát, hogy közösen beszélhetünk erről, és előkészíthetünk olyan jelentéseket, amely a nők és a férfiak esélyegyelősségét biztosítaná a tőzsdényegyzetársaságok ügyvezetős igazgatóságában és igazgatóságában. Hát ez valóban örömteli dolog, és a jelentéstevők és a különböző szakbizottságok szakmai képviselői is eljöttek ide, és körünkben vannak, hogy ők is részt vegyenek a mai eszmecserén. Rit asszonynak is meg fogom adni a szót a jogi bizottságból, de azért szeretnék néhány szót előre bocsátani. Azért jöttünk el, elnök úr, hogy meghallgassuk ezeket a gondolatokat, és hogy ezután valóban egy, egy életszerű, reális javaslatot tudjunk kidolgozni majd ebben az ügyben. És tehát a nőjogi bizottság részéről is ez egy nagyon fontos kérdés, tehát a tőzsdéjegyzettárságok ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly kérdésében ez nem a legelső alkalom, hogy foglalkozunk ezzel, és már, következő, már jelentéseket is fogadtunk el. Nagyok a kihívások, összefüggések, számosak, és nagyon fontos az, hogy a bizottság is hatékonyabb és megfelelő intézkedéseket tegyen ez, ezen a területen. Tehát a témát már különböző szakbizottságok körében is már tárgyaltuk, és nagyon fontos. Tehát a hatékony reagálás, a hatékony intézkedések annak érdekében, hogy a hiányosságokat ezen a területen kiküszöbölhessük. Tehát nagyon fontos az, hogy a döntéshozói testületekben a nők arányát növelni tudjuk, hiszen nagyon fontos, két szinten is. Egyrészt a nők és a férfiak esélyegyenlőségének és egyenlőségének a megvalósítása szempontjából, és az alapjogi kárta alapján is is rendkívül fontos ez, és nagyon fontos egyébként az Európai Unió növekedése és, esé- és versenyképességének a növekedése szempontjából is, hiszen az összes nemzetközi tanulmány is azt igazolja, hogy sokkal jobb eredményeket lehetne elérni, több munkahelyet lehetne létrehozni, és a gazdasági növekedést is növelni lehetne, hogyha több nő lenne jelen vezető pozícióban. A mi bizottságunk természetesen nagyon szívesen vállalja ezt a kihívást, természetesen a tanácsadókkal, a szakértőkkel együtt, és a különböző érintett szakbizottságokkal szeretnénk elmélyíteni ezt a témát. Tehát az összes paramétert figyelembe szeretnénk venni, annak érdekében, hogy ezt követően egy hatékony javaslatot tudjunk tenni. 2011. júliusában már egy tervezetet, egy jelentést elfogadtunk, amiben megállapítottuk, hogy, hogy aránytalanság áll fenn ezen a területen az Európai Unió tagállamaiban is. És a vállalatokban a női kvótákat különbözőképpen kezelik, tehát eltérések vannak, és nem lehet arról beszélni, hogy homogén jogi alap létezne erre, sem jogi területen, sem ami a nők ö, helyzetét javíthatná ezekben a vezető pozíciókban, tehát foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, hiszen hogyha 2000 húszig minnyáján ö, törekszünk arra, és ugyanazokat, azt az időkeretet veszük alapul, és ugyanazokat az arányokat kívánjuk elérni, akkor rendkívül fontos lesz ez a kérdés, és nagyon fontos lesz azt is tisztázni, hogy mi, mik a súlypontjai ennek a programnak, illetve hogy mi történjen a szankcionálás területén. Tehát, hogyha 40%-os célt nem érnék el a cégek, akkor mi történjen? Tehát milyen büntetést lehetne ilyenkor kiszabni, és mi szeretnénk egy kötelező érvényű javaslatot tenni erre, és éppen ezért tehát foglalkozunk kell azokkal a témákkal is persze, amelyek a cégeket foglalkoztatják, de az önkéntes kötelezettség vállalás, hiszen a bizottság is figyelmeztetett már ezzel kapcsolatban, hogy a témával kapcsolatban, tehát főként az ügyvezető igazgatói körben az eddigi önkéntes vállalások nem vezettek túlzottan buzdító eredményekre, és vannak tagállamok, akik egyébként már saját kezdeményezésben elmondták, hogy ők mielőtt jogi mederbe terelnénk ezt az ügyet, akár önkéntesen célokat tűznének ki maguk elé. De egyébként azért mondjuk el, hogy mi már a tanácsban, a bizottságban már a tagállamok felé célokat már kommunikáltunk, javasoltunk, és ez eddig viszont nem járt igazán sikerrel. Tehát gyakorlatilag arról kéne beszélnünk, hogy milyen intézkedések azok, amelyek valóban eredményre vezethetnének, és hogy milyen módszereket kellene követni, hogy ezek a gondolatok, ezek valóban valóságá váljanak. Tehát a különböző szakbizottságban, itt a Nőjogi Bizottságban is már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és igyekezni fogunk továbbra is ezt a területet előbbre vinni, és egy gyakorlatban alkalmazható javaslatot kidolgozni, ami valóban a mai élet kihívásainak megfelelő válaszokat ad, és tényleges esélyegyelőséget biztosít a nők és a férfiak között hiszen rendkívül fontos a belső piac szempontjából is a nők arányának a növelése a vezető grémiumokban, hiszen nagyon fontos, hogy itt harmonizált jogi kereteket kellene teremteni. Köszönjük szépen Kratza asszonynak erre az előadását. Az egyik jelentéstevőnket hallották. Kratza asszony együttműködik a Júri Szakbizottsággal. Most átadnám a szót Régner asszonynak, szintén öt percben mondja el a saját véleményét erről a kérdésről. Parancsoljon! Herzlichen Dank! Nagyon köszönöm. És a javaslat a bizottság részéről, ez valóban egy ajándéknak tekinthető, de nem a nők számára egy ajándék, hanem a nők és, és a férfiak számára egyaránt ajándék, tehát ezt a területet szeretnénk intenzívebben nyomon követni és eredményeket elérni. Ez a vállalatok számára is különben ajándéknak tekinthető, hiszen gyakorlatilag egy kicsit kitágíthatják a néző pontjukat, és a corporate governance jegyében sokkal szélesebb körben tudják az emberi erőforrásaikat kihasználni, és gyakorlatilag ténylegesen a vezető bizottságaikba kihasználni az ő munkájukat, teljesítményüket. Tehát én nagyon izgalma, izgalommal várom ezt a meghallgatást, hiszen ez az út ameddig eljutottunk a javaslatig, tehát maga az a kérdés, hogy nem kellene erőteljesebb, szigorúbb szankciókat alkalmazni, hogy nem kellene kibővíteni a körét azoknak, akikre ez érvényesene, hogy egyáltalán nem lenne túl szigorú ez a szabályozás a vállalkozások számára, mindezeket a kérdéseket a ma délután során szeretnénk megválaszolni, és így okosabban majd hazamenni ma este, e, és ezért is én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy a jogi bizottság és a nőjogi bizottság szorosan együttműködött, és nagyon nagyon komolyan megkívánja vizsgálni azt, hogy hol vannak a nehézségei, az igazi kihívásai ennek a területnek, hogy egy olyan eredményt tudjunk elérni, ami valóban hatékony, és mindenki számára, minden résztvevő számára, a nők, a férfiak, a vállalatok számára a sikeres vállalati kultúra érdekében itt Európában válnának ezek hatékonyá. Tehát én nagyon nagy kíváncsisággal várom ezt a mai délután, és már most örülök neki. Köszönjük szépen, Régner asszony, örömmel várjuk az önnel való együttműködést. Nem hallottunk még két jelentéstevőt, és ez a két szakbizottság az, amelyiket leginkább érinti eh, az előttünk lévő téma. Vannak más szakbizottságok is, amelyek kíváncsiak és elmondják szívesen a véleményüket. Három előadónk van itt, akik hozzászólnak az ECO, a foglalkoztatás és az IMPO szakbizottságtól. Először megadnám a szót Ole Schmidt a gazdasági szakbizottságtól. Parancsoljon önni a szó. I, I would... Nagyon szépen köszönöm. Először is képeket szeretnék mutatni. Az Európai Központi Bank igazgató tanácsáról. Itt csak fekete-fehéren, és aztán itt színben, színesen is. Ezek mind csak férfiak. Nos, miért is mutatom ezt itt? hiszen az Econ bizottságban van. Azért mutatom, mert talán a saját intézményünknél kellene kezdeni többet várunk el a többiektől, mint amennyit magunk megtettünk. Azt mondják, hogy ennek semmi köze ehhez. De szerintem itt akkor kettős mércével mérünk. És azt hiszem, hogy meg kell vizsgálni, hogy mi is a célunk, és talán elsősorban a saját intézményeinkkel kell kezdeni. Mindaz, amit meghallottunk hallottunk itt, azzal egyetértek, az előttem szólókkal tökéletesen egyetértek. Én a 70-es években kezdtem a munkámat a politika területén, és ahhoz voltam szokva, hogy mindennek többé-kevésbé egyenlőnek kell lenni. És számomra itt a hozzáállás megváltoztatásáról van szó. Persze lehet jogszabályi javaslatokat tenni, ugyanakkor tudatában kell lenni annak, hogy igazából a hozzáállás az, ami számít. Épp ezért más intézkedéseket is lehet hozni. Ezért hangsúlyozom a jelentésemben, hogy ez egy sokkal szélesebb terület, nem csak ügyvezető igazgató tanácsoknak a tagjairól van szó, hanem ez egy társadalmi kérdés. Amikor Stockholmban voltam képviselő, és megszületett a fiam, akkor hat hónapig voltam szülői szabadságon, és ez normális volt. És miért tettem? A feleségemmel ott döntöttünk, hogy egyelő esélyek lesznek számomra, és az ő számára is. Tehát ez nem volt vita, vitás kérdés. És nem azért mondom én azért eléggé alázatosan állok hozzá ehhez a kérdéshez. A jóléti rendszerünk különböző, de szerintem megváltoztathatjuk a saját országainkban ezt a jóléti rendszert. Épp ezért a javaslattal kapcsolatban felmerül a kérdés számomra, hogy ez tényleg arányos-e. Valóban EU szinten kellene ezt a jogszabályt meghajzni, nem a tagállami szinten? Nem lehet, hogy a, a vállalati szint az nem a megfelelő szint. Lehet, hogy nem az igazgató tanácsi szinten kellene, hanem alacsonyabb szinten kezdeni, és akkor lehet, hogy jobban elérnénk a nemek közötti egyenlőséget. Épp ezért megpróbálok a jelentésemben majd arra koncentrálni, és tudom, hogy még a barátaim is kritikusan állnak hozzá az én munkámhoz, mert lehet, hogy úgy gondolják, hogy a jogalkotót szigorúbban be kellene vonni. De mindesetre tőlem telhető legtöbbet megteszem, azért, hogy ez a javaslat a tanácshoz is elérjen. És tudják, hogy nem csak egyedül vagyunk itt. Azt hallottam, eh, hogy olyan plegykákat hallottam, hogy eh, blokkoló többség van ezzel a javaslattal kapcsolatban lehet, hogy kompromisszumot kellene eh, elérnünk, olyat, amely mind a 27 tagállam számára elfogadható. És lehet, hogy akkor politikai ügyes, politikailag ügyes módon próbáljunk eljárni, és kompromisszumokat kötni. De hát azért az irány mégiscsak világos. És biztosítok mindenkit arról, hogyha én vagyok, adom a nevemet ehhez, akkor ez egy olyan javaslat, ez olyan jelentés, amely jobb helyzetet teremt. Lehet, hogy nem lesz benne az összes jogi e, eszköz, de a cél az ugyanaz lesz, mint amit, amin amiben mindannyian tudunk osztozni. Köszönjük a hozzászólást az Ekonszak Bizottságtól, most pedig a foglalkoztatási szakbizottság képviselje. Cornélisen asszony következik, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Én nem vagyok a kvóták nagy híve, senkinek kéne, sem kéne. Az lenne a csodálatos, hogyha az önszabályozás révén minden vállalatban elegendő nő lenne az igazgatóságban, azért, hogy egyensúlyot teremhessenek. De sajnos az önszabályozás két-három év, évtizeddel lemarad, és nem igazán működik. Egyes helyeken igen, máshol nem. Soha nem igazán értem azokat a vállalatokat, országokat, amelyek arról panaszkodnak, hogy az önszabályozásnak kéne esélyt adni. Szerintem megkapta az esélyt már nagyon régen, Eh, és kudarcot vallott. Engem az lep meg ebben a vitában, hogy a vállalatok és a kormányok, politikusok, frakciók mind azt mondják, hogy osztják azt a véleményt, hogy több, több nőnek kéne bekerülnie igazgatóságokba. E, egy ilyen vitában senki nem mondta azt, hogy pont az ellenkezőjét akarja. Mégis nagyon nagy az ellenállás és az az ügy, amelyben ez javaslat született, hogyha egy tagállamnak jó a politikája, amely működik, és bejutatja a nőket az igazgatóságokba, ott, ott nincsen probléma. Nem kell sokat tenniük. Hogyha nincs ilyen jó szakpolitikájuk, amelyel bejutnak a nők a bizottságokba, akkor el kell kezdeniük a munkát. Ugyanez áll a vállalatokra. Hogyha vannak megfelelő intézkedéseik, amelyel 40%-os női arányt lehet biztosítani az igazgatóságban 2020-ig, akkor semmit nem kell tenniük. De ha nem, akkor el kell kezdeniük a munkát. Nem értem tehát a javaslat lényegét. A javaslatot annak cél, címezték, akik nem intézkedtek megfelelően, nem azoknak, akik már jól dolgoznak. A mi feladatunk parlamentként az, lesz, hogy fejleszük ezt a javaslatot, van benne még némi jogbizonytalanság, vannak dolgok, amit javítani lehet, vajon kell terjeszteni a hatáskörét, hogy világosabb legyen, milyen kritériumokat foglaltunk bele, mely országoknak kellenek megfelelni, de nagy szél, széles támogatottságot is kell megnyernünk hozzá, hogy Schmidt úr is mondta, azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan vonjuk be a tanácsot és a tagállamokat állampolgárként és politikusként, hogy ezt a blokkoló kisebbséget feltörjük. A, ez a javaslat már E, már ezt javaslatot már megszavaztuk, és a napi rendre került a kérdés. Rengeteg érzelmet felkorbácsolt, tele vannak vele az újságok, és éppen időben került napirendre a két kérdés, a nemi egyenlőség az igazgatóságokban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig az utolsó jelentéstevőnk következik mégpedig az IMCO képviselője Parvanova asszony parancsoljon. Thank you, President. Uh, first of... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, mint nő, nagyon örülnék, hogyha olyan férjem lenne, mint Ola és hogy nem vitás, hogy egyelően osztjuk meg a feladatokat. És politikusként szintén szeretném, hogy a tanácsban úgy döntenének, hogy nem vitás, hogy a férfiaknak és a nőknek ugyanolyan esélyeket kell biztosítani. A sajtóban azt látjuk, hogy 20-30 év óta, vagy akár ugyanennyi század óta probléma, hogy a férfiaknak és a nőknek nem ugyanolyan esélyeket biztosítunk Persze más lehetőségeket, lépéseket is figyelembe vehetünk, mint amit eddig tettünk. Bármiképpen is működnek az intézmények az Európai Unióban, tökéletesen egyetértek Ole Schmittel, hogy először a saját házunk előtt kell, ajtónk előtt kell söpörge, söprögetni és nem csak nálunk, hanem az üzleti világban is. Az állampolgárok háromnegyede támogatja a kvótákat, és 49 százaléka úgy látja, hogy a jogszabályoknak a végrehajtatását, azokat szankciókkal is, vagy a nem végrehajtását szankciókkal is kellene sújtani. A belső piaci jelentés előadójaként én szeretnék egy olyan egyesi, egy, olyan eredményre jutni, amely a fogyasztóknak a, a preferenciáját is tükrözi az igazgató tanácsában. 70%-át a fogyasztói döntéseknek a nők hozzák, és különösen olyan tagállamok, olyan vállalatok esetében, amelyek több mint egy tagállamban működnek. Korábban ezzel kapcsolatban kakofónia volt, tehát nagyon vegyes volt a kép, és épp ezért nagyon szükség van egy megbízható jogi keretre, azért, hogy az egységes piachoz ugyanolyan esélyekkel jusson haza, hozzá mindenki. Épp ezért a lányvállalatokra is vonatkozni kell ezeknek a szabályoknak és pozitív a kapcsolat a, nemzet, a nemek közötti sokféleséggel a vállalatok igazgató tanácsában. És a tőzsdén jegyzett társaságoknak nem csak a szervezeti, hanem a pénzügyi szempontokból is hasznos, hogyha nők is vannak az igazgató tanácsban. Ezen kívül meg kell vizsgálni a szociális hátteret is. Tudjuk, hogy most pénzügyi, gazdasági, stb. válságban tulajdonképpen pazarlás, hogyha nem használjuk fel az emberi erőforrásoknak mindegyik változatát, tehát a lakosságnak a női fele nagyon is értékes, és nyilvánvaló, hogy ha nők vannak a, az igazgató tanácsokban, akkor tulajdonképpen a jövedelme annak a vállalatnak 20%-kal növekszik, és a hatékonyság is növekedik. Semmi sem mutatja, hogy ennek inkább negatív hatása lenne megpróbáltam ösztönzőket is belevenni ebbe a jelentésbe a tagállamok számára, hogyha a vállalatok a nemek közötti egyenlőségnek az elveit tiszteletben tartják, és az emberi erőforrás politikájukat olyan módon kell alakítani, hogy a női tehetséget is megfelelően igénybe vegyék. Köszönjük szépen. Meghallgattuk a két fő előadónkat a Nőjogi Szakbizottságtól, majd a három további előadót. Most megadnám a szót Sárma asszonynak, aki az EGSZP-től érkezett, és hallgassuk meg, hogy ő nekem milyen gondolatai vannak a témában. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Először is nem kótákról beszélünk, nem szabad ezeket összekeverni. A kvóta nagyon negatív szó, nagyon sok kellemetlen érzelmet korbácsol fel. Célzott célkitűzésekről van szó. Ez egy cél, egy célkitűzés, amit el akarunk érni. Ez a legfontosabb. A világon nincs egyetlen olyan hajós, akinek nincsen célja, értékes célja. E, a, tá- a társaságok me- meghatározzák az egy célt. Nagyon fontos, hogy mi is meghatározunk a saját célunkat, hogy előreléphessünk. Az a valóság, hogy voltak, voltak évszázadok éve önszabályozó e, jelen- jelenségek, és semmiféle változást nem okoztak. Az a kérdés, hogy amit ebben az irányban megvitatunk, hogy milyen változás történik az egyes országokban, Franciaországban, Olaszországban, Dániában. Jelentős változás zajlik, csak azért, mert beszélünk róla. Ezért is kell um, elkötelezni maguknak, az országoknak. 24 vállalat írta már alá ezt a nyilatkozat, nagy százalékban KKV-k voltak ezek. Semmi nem mondja azt az üzleti ágazatban, hogy ez nem jó az üzletnek. Egyetlen konkrét érvet nem hallottam arról, hogy ez nem tesz jót az üzletnek. Vannak fontos dolgok a nem igazgatói, a nem ügyvezetői pozíciókban, függetlenek ezek a vállalattól, és ez azt jelenti, hogy nem ismerhettek senkit a igazgatóságból, és nem ismerik a vállalatot. A legfő, legfőbb legtöbbet azért választották meg, mert ismertek valakit. A legtöbb nőt viszont, akiket kinev, kine, kineveztek nem ügyvezetői pozícióba teljesen függetlenek. Azok a férfiú, férfiak, akik több, több beosztást is tartanak, ők nagyon kompetens, nagyon jó férfiaknak tekintették, és a nők, azt mondjuk, azt mondjuk hogy forva szoknyájuk. Ez, ez a sztereotípia alakult ki róluk, azokról a nők, nőkről, akik több beosztást is megkaptak. Az a kérdés, hogy sokkal több férfi van igazgatói pozícióban, mint nők, és itt nem foglalják el más beosztásokat. A nők sokkal jobban kép, képzeltek is az, a nem ügyvezetői pozíciókban, ugyanolyan képzettségűek, mint a férfiak, de viszont fiatalabbak is ez a kutatás Norvégiából származik. Minden bizonyíték azt mutatja, hogy ezt kell végrehajtani. Az üzleti esettanulmány, amely az egésznek a, az alapja, hiszen a igazgatóságban dolgozó nők kérdése nem nemi kérdés, hanem gazdasági. Az a tény, hogy ahol több nő, nő van az igazgatóságban, ott nagy, növekszik az átláthatóság, a részvények ára is nő, nő a befekte, megtérülő, megtérülő költség, nő továbbá a vállalati szociális felelősség is. Semmi év nem e, szól az ellen, hogy nőket nevezzünk ki igazgatói pozíciókba, ezért szeretném e, elősegíteni ezt a munkát, és támogatom Reding asszonyt és a két előadót az irányelvében. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Folytatjuk az ülést. azzal az intézménnyel, amely, amelyik ezt az egész vitát eredményezte. Megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Csioben Dordea úrnak parancsoljon. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megszervezte ezt az eszmecserét a kollégiáival. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Hogyha jól értettem, akkor amit ön svédül mondott, azt hűségesen adták át a tolmácsok angolra. Nyilvánvalóan a javaslat maga is a középpontában áll ennek az eszmecserének, nem csak az intézmények. Már is nagyon érdekes ez a vita. Néhány szót szeretnék szólni. Először is arról a környezetről, amelyben ez a javaslat történt és az utóbbi 30-40 évben a tagállamoknak a vállalatai, különböző gazdasági szereplők európai szint, szinten a konkrét lépéseket tettek annak irányában, hogy a tevékenység különböző ágazataiban a nőket bevonják a munkába. És ez az oktatásban már is eredményeket hozott, ugyanígy a munkaerőpiacban való és a közéletben való részvétel területén. Ugyanakkor van egy szemet szúró terület, amely hátul kullog, és ezért fel kell tenni a kérdést, hogy a gazdasági döntéshozatalban hogyan szerepelnek a nők, különösen az igazgatói, vezetői szerepekben a vállalkozásokban. A legutóbbi számok a tavaly októberben ből azt mutatják, hogy jelenleg csak 15,8%-a a nőknek szerepel ügyvezetői, igazgatói tanácsban, és csak 16,8%-uk a nem ügyvezetői pozíciókban. És az előrehaladás az tulajdonképpen nagyon szerény volt. Ez azt mutatja, hogy a korábbi lépések azok nem voltak megfelelően. A tanács az 1983-ban vagy 84-ben a tett lépéseket azért, hogy előnyben részesítse a nők szerepét. És később a tanács a tagállamokhoz fordult, hogy intézkedéseket hozzon, azt illetően, hogy a gazdasági döntéshozatban a nők nagyobb szerepet játszanak. Néhány évvel ezelőtt, 2011 tavaszán Reding alelnök asszony saját javaslatot tett az önszabályozásra az Európai Unióban, és ezt a javaslatot már már bevezették, ugyanakkor az üzleti ágazatban nagyon alacsony volt az erre való reagálás. Ugyanakkor látjuk, hogy a az utóbbi öt évben vannak olyan tagállamok, ugyanakkor ezeknek korlátozott a száma, különböző kezdeményezéseket hoztak. Van, akiknél vannak jogszabályok, ahogy bevonják a nőket a gazdasági döntéshozatalba, és vannak önszabályozó kezdeményezések is. Ugyanakkor az Európai Unió egészét véve tulajdonképpen nagyon különböző a kép. Van, ahol 4 százalék a nők bevonása, van, ahol 26 százalék, vagy van olyan is, ahol több mint 30 százalék. Tehát így vesznek részt a nők a tőzsdén jegyzett vállalatoknak az igazgató tanácsában. Tehát vannak, ahol sokkal jobban előre léptek. Tehát amikor megvizsgáljuk ezeket a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság tett, ennek a hátterében kell megvizsgálni mi úgy látjuk, hogy ez egy ambiciózus, realista és arányos javaslat. Ugyanakkor szeretném mindezeket, a mellékneveket, jelzőket e, illusztrálni is. Azért ambiciózus, mert az évtized végére 40%-os célt tűzött ki, az alul képviselt nem nevében a tagállamok igazgató tanács, vállalatainak az igazgató tanácsaiban. Ez nem csak a nőkre vonatkozik, tehát nem csak a nők helyzetével foglalkoznak, hanem a férfiakével is, azon ágazatokban, amely ugye nagyon kevés, ahol alul képviseltek a férfiak a nőkkel szemben. De nyilvánvalóan konkrétan azt jelenti ez, hogy a nők fognak leginkább előnyben részesülni az ezen intézkedések eredményeként. Ambiciózus, mert a tulajdonosoknak a szempontjából veszi figyelembe ezt a kérdést. A 2020-as határidő az a vállalatok számára határidő, de ahol azon tagállamokban, ahol az állami vállalatokban tulajdonosok a szereplők, akkor 2018-ra határozták meg a határidőt. Realista ez a javaslat ugyanakkor, mert, és ezt már hallottuk, ez nem mindenkire vonatkozó kvóta, ez egy olyan javaslat, amely e, jutalmazza a képzettséget az alul képviselt nem szempontjából az igazgató tanácsokban. Tehát a szakképzettség és a tehetség a legfontosabb kritérium, amelyet figyelembe kell venni a döntéshozóknak, tehát akik a felügyelő bizottságoknak a tagjait nevezik ki. Ugyanakkor a javaslatban az áll, hogyha két jelölt van, akik egyenlő minőséget mutatnak, akkor a, annak a jelöltnek kell előnyt biztosítani, aki az alul képviselt neme, nemnek a tagja. Ez a javaslat azért is realista javaslat, mert túl tekint a ezen e, célkitűzésen, tehát nem csak 2020-at veszi figyelembe, vagy 2018-at az állami vállalatok esetében. Egy tartósabb e, toborozási munkaerő felvételi folyamatot e, szeretnénk erősíteni ezen vállalatok esetében, tehát egy olyan rendszert létrehozni, amely a 2020 utáni vagy 2018 utáni időszakra is rendelkezik, amikor ez az irányelv már hatáját veszti. Tehát a tényleges minőségre kell koncentrálni a gyakorlatban az igazgató tanácsi tagok esetében. Épp ezért szükség van átlátható munkafelvételi, munkaerőfelvételi eljárásokat biztosítani. Ehhez szeretném hozzátenni, hogy ez a javaslat azért is realista, mert figyelembe veszi a tagállamokban való különböző helyzetet. Vannak olyan tagállamok, amelyek ambiciózusabbak voltak, és már is olyan jogalkotási, vagy pedig önszabályozó rendszereket hoztak létre, amelyek lehet, hogy az évtized végére ugyanilyen eredményeket fognak er létrehozni. Ezt még be kell bizonyítaniuk az Európai Bizottság és a közvélemény számára. De ez a javaslat lehetővé teszi, hogy ezen, ezen ambiciózus tagállamok államoknak ez a rendszere működjön. Tehát az irányelv tulajdonképpen felfüggesztésre kerül ebben az esetben, és csak akkor, hogyha önszabályozás van, vagy hogyha a nemzeti rendszer nem hozza meg a várt eredményeket, akkor fog ez felhasználásra kerülni. És akkor van még egy harmadik jellemző, ez pedig az arányosság. Tehát megfelel a célnak, megfelel annak a e, környezetnek, amelyben működik. Az első érv, amely emellett szól, az az, hogy új módon e, e, vizsgálja meg a különböző igazgatói, tagál, igazgatói tanácsokat, és az ügyvezető és a nem ügyvezető tagokat illetően. A 2020-as célkitűzés, tehát ez a 40 százalék, a felügyelő bizottság tagjait illeti. Ugyanakkor együtt ezzel a javaslattal azt is kérjük a tagállamoktól, hogy kötelezzék a vállalatokat, hogy saját célokat tűzzenek ki ugyanezen időszakra a nemek közötti egyensúly elérésére az ügyvezető tanácsnak a tagjait illetően. Ezen kívül ez a javaslat nem foglalkozik a KKV-kkel, nem azért, mert ez teher lenne a KKV-k számára, hanem azért, mert olyan jellegzetességei vannak ezeknek a vállalkozásoknak, amelyek nem illenek ide Tehát túl kicsik, családtagok vesznek részt benne, és a többi. Tehát itt nem tudnának olyan munkaerő felvételi folyamatokat bevezetni, amelyről itt szó van. A javaslat nem foglalkozik azon gazdasági ágazatokkal sem, ha csak a tagállamok nem akarják ezt mégis bevezetni, ahol a, a vállalatokban a nők, vagy az alól képviselt nem, kevesebb, mint 10%-át adják a munkaerőnek. Ez egy ritka eset, de figyelembe kell venni az emberi erőforrások realitását, valóságát ezekben a vállalatokban. Ugyanakkor, amikor meghatároztuk azt a rendelkezést, amikor a szankciónkról szóltunk, hogy ott is arányosság legyen. Itt pénzbírságokról van szó, vagy pedig büntetőjogi szankciókról azon irányelvek, amelyeket az Európai Unió, a tanács vagy a parlament, stb. elfogadnak, azoknak az esetében, visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenni a jogszabályoknak, amelyeket a tagállamok határoznak meg. Ugyanis a tagállamok az saját nemzeti jogrendjüknek az irányítói, és nekik kell meghatározni azokat a szankciókat, amelyek a vállalati jogi rendszernek megfelelnek, hiszen ezek mindegyik tagállamnak a saját, sajátossága. Tehát, hogyha megsértik a szabályokat, akkor ezeknek be kell illeni, olyan szankciókat kell e, tartalmazni, amelyek beleillenek a e, szankciók általános rendszerébe. Nem sokára befejezem. Elnök úr, megpróbáltunk arányos lenni, arányosaknak lenni, a felügyelet és a jelentés területén, hogy ne terheljük meg túlságosan a vállalatokat. És belevettünk egy e, elavulási záradékot is, amely 2020, amelynek dátuma 2020. Hölgyeim és uraim, ez a realista, arányos jogalkotási javaslat, elsősorban a parlament részéről találkozott támogatásra. A parlament az mindig is támogatta a nemek közötti egyenlőséget, és ez most egy újabb lehetőség arra, hogy tovább folytassák ezt a politikai útvonalat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Most befejeztük a workshop megnyitó részét. Az első szekció következik. Az általános bevezető után áttekintjük a fő kérdést. A két első szakértőnk, akiket meghívtunk, egy kutatási E, projekten dolgoztak együtt. Ennek az a címe, hogy nők a vállalat igazgatásban és a felső vezetésben. E, Colette Fagan és Silvia Gomes Ansonról van szó, fejenként 10 percet kaptak. E, Silvia Ansonnal kezdjük. Köszöntöm Önöket, parancsoljon Öni a szó. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és felszólalhatok ebben a vitában. Ez vagyok én. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak is a hatos keretprogramot, amely finanszírozta a mi projektünket is. A mi kutatásunk szakpolitikai vitákat vizsgál arról, hogy miként lehet a nők helyzetét javítani igazgatói szinten két módon. Nemzetközi összehasonlítással kezdünk, amelyet kollégám Eh, Szilvia Gomez fog bemutatni, valamint nyolc eh, eh, ország is tartalmaz, különféle szakpolitikai tapasztalatokkal önök ismerik, de hadd emeljek ki pár dolgot nóruk. Vannak északi országok, ahol már régen alkalmazzák ezeket a módszereket, ők fogadták el leghamarabb a kvótákat a közélet egyes területeken, ők vezetik be a kvótákat a igazgatóságokban, mm, magánvállalatoknál is jól kialakított platformot hoztak létre, amelyben felkészített, felkészült nőket juttattak vezető pozícióban. Franciaország és Spanyolország fogadta ezeket a kótákat nemrégiben. Spanyolország 2007-ben vezette be, a 40%-os kvótát, Franciaország pedig 2011-ben 6 éves kifutással. Az Egyesült Királyság nem akar beleavatkozni, bár sikeresen támogat önkéntes kezdeményezéseket, amelyel egyre több nőt jutatnak vezető pozícióban, és 2011-ben a Davis jelentés hamarosan követték olyan elkötelezettségek számos cégtől, amelyek alá is írták, és amelyek kijelenték, hogy nem hozhatnak létre csak férfiakat tartalmazó listákat, amelyről igazgatókat választanak. Szlovénia és Magyarországon már nagyon régen vannak nemi egyenlőségi szakpolitikák, és de a cél, célkitűzések használatában nincsenek hagyományaik, ezért nem juthatnak be a nők a felső vezetésbe. Nagyon szélesen tekintve három különféle nemzeti szakpolitikai keretünk van, amelyben ezek az országok működnek. Az egyik a benemavatkozás elve, amikor is rábízzük az egy, egy, egyénre, hogy felkészüljenek, magabiztosak legyenek, előre jussanak szervezetekre bízák, hogy belső teljesítménymutatókat hozzanak létre, és időn, idővel a piac majd pozícióba juttatja őket. Számos felszólaló beszélt már erről, különösen Adi Sárma elmondta ezt a vonalat. Európában a vezetői pozíciók egyharmadát tölték be nők, a, a szakképzett pozitív igénylőket 50%-át. Látjuk tehát, hogy a kis számoktól a nagyobbak felé aladunk. A puha jogszabály ajánlásokat fogadt el számos ország, teljesítjük, vagy megmagyarázzuk, ugyanúgy tűznek ki célkitűzéseket. Aztán vannak kemény jogszabályok, az érdemalapú jogszabályok, amelyeket gyakran félreértenek arról, hogy mit jelentenek a gender célkitűzések. Ezt is elmondták már előttem felszólalók. Mi, mi volt a mi kutatásunknak az eredménye? Mire jöttünk rá? Nem lesz meglepő. A kvóták, a jól kiadott kvóták vagy annak a fenyegetettsége, mint Svédországban, láttuk, hogy mi történt Norvégiában, az segített elősegít, elősegítette a nők egyenlőségét a igazgatósági pozíciókban. Ezt tükrözi az is, amit a politikai szintéren látunk. A kormányzati kódoknak kevésebb, kisebb hatása van, szimbolikus kijelentés lehet ez, az éves jelentésekben egyéb hatása nincsen. A, az ördög a részletekben lakik, ezt a kifejezést nem kellett volna használnom, de ez azt jelenti, hogy minden azon múlik, hogy hogyan alakítjuk ki az eszközet és a e, környezetet, amelyben azt az eszközt bevezetjük. E, jó időkeretet kell kialakítani a megvalósításhoz, valamint a szankcióknak a megfelelő szintjét is ki kell alakítani akkor, hogyha Eh, van már összegyűjt némiféle tapasztalat eh, a célokról, kvótákról, vagy a nem egyenlőségi akciótervekről. Eh, meg kell nézni az eltéréseket, véleménykülönbségeket, a férfiak által dominált ágazatokban, mint a bányászatban, ott nagyon nehéz lenne nőket igazgatóságba jutatni. A pénzügyi ágazatban azonban az 50 os képviseleti arány már teljesen realista. Ami az üzleti tapasztalatot illeti, Szilvia kollégám erről majd részleteiben is fog beszélni, azt tudjuk, e, és ezt látjuk az irodalomban is, hogy e, e, van oka a nemi sokszínűségnek a felső vezetésben, ez elősegíti a termelékenységet, megfelelőbb tobozási politikákat okol. Nem csak azért, mert a nők különfélék, másfélék a nők, a férfiak, de egészen másképp irányítják a munkaerőpiacot is. Felsz, felszakítja ez a konformitást, és egyes ágazatokban megfelelő hírnév, hírnévtőkét teremt az egyes vállalatoknak. Amikor kijelentjük, hogy megnézzük az igazgatósági szintet, megnézzük, hogy ki az a 12, 12 ember, akik e, igazgatóságban kerültek, megnézzük, hogy milyen, mi történik az részvényekkel, a ter, teljesítménnyel. A biz, bizonyítékot nagyon nehéz tanulni, legyünk e, e, őszinték. Nagyon kevés bizonyítékot találtunk arról, ami azt mutatná, hogy, hogy a nők jelenléte ártana a jelentésnek. Pont fordítva, nagyon sok tanulmány, nincs még sok tanulmány, de a számok egyre nő. Még időre van szükség ahhoz, hogy ezek a tanulmányok megszülessenek. Kettőről szeretnék be most beszámolni ízelítőként. Az egyiket azok idéznék, akik ellenzik a kvótákat. Egy norvég tanulmány, amely azt mutatja, hogy a rövidtávú teljesítmény ben megakadás történt. Ennek is ennek két oka lehet. Az egyik a fe, az, hogy egész egyszerűen az igazgatóságnak nem volt ideje összeszokni, hogyha az igazságból öt férfit, öt nő helyettesít, akkor össze kell szokni másfelől és ez egy amerikai tanulmányra hivatkozott most, hogy nem is a, társ, a vállalat teljesítményét érinti a jelenlét, hanem a, a befektetők előítéletét. Az, azt gondolhatják, hogy ha nők kerültek az igazgatásba, ott valami gond van. De ezt elég gyorsan ki lehet kerülni. Enne, ezzel szemben létrejött egy tanulmány a Credit Suisse által 2011-ben, amely a a blue chip vállalatok teljesítményét elemzi, és azt látja, hogy egy hat éves időszakon szakon belül az a vállalat, ahol legalább egy női igazgató von, sokkal jobban többet, jobban teljesített, mint a többi blue chip vállalat a tőzsdén is, és más teljesítményekben is, és jobban teljesít, és, en, és ez különösen észrevehető volt a pénzügyi válság idején, hogy sokkal jobban teljesítettek. Én azt mondanám, hogy az bizonyítékok azt mutatják, hogy nem árt az üzletnek az, hogyha nők vannak az igazgatóságban, és a sokkal jobban lehet toborozni, sokkal nagyobb készség kínálatból lehet toborozni, akkor, hogyha nőket, fiatal nőket vonunk az igazgatóságba. A kvóták vitathatóak, ezt már kijelentettük, különféle koncepciókon alapszik, hogy legyen, hogy tisztesség kívánja az, hogy nők e, kerüljenek az igazgatóságba, vagy fiatal a férfiak, hogy olyan e, minőségeket, olyan képes, képességeket hozzanak magukkal, amelyeket mi várunk. nem tudjuk, hogy ez tisztességes-e, vagy diszkriminatív, vagy ósdie és különféle elméleteken alapik, a, alapszik az üzlet autonómiát illetően. Sokkal jobban elfogadott, hogyha a kvótákat a saját országunkban más dolgoknál használjuk, tanál, tanulhatunk belőle. Olyan ez, mint a Nagy-Britanniában a, viktoriás kor, korban um, olyan példákat alkalmaztak, amelyek gazdasági válságot okoztak, és, az, és ennek az ellenkezője már a gazdasági teljesítményt fokozta. Hogyha vita elcsendesedik, akkor az, annak az lesz oka, hogy már sokat tartunk bele. Nagyon sok vita zajlik arról, hogy hogyan kell ezt kialakítani, miként lehet kommunikálni az érdemalapú kinevezést, sokkal szélesebb keretbe kell elhelyezni. E, egy kanadai e, intézmény példája nagyon érdekes, e, kompetencia készséget alakítottak az egész igazgatóság számára, úgy neveztek ki embereteket, hogy megnézték, hogy milyen képességek vannak már az igazgatóságban, és milyen réseket kell betömni, milyen készségeket kell még oda feltölteni azért, hogy a megfelelő teljesítményt nyújthassa ez az igazgatóság. Összefoglalásképpen a kvóták hatékonysága alapokat kíván más nemi egyenlőségi intézkedések alapját. A rendelkezéseknek kis hatá- kevés hatásuk van, E, egészen máig ez a tapasztalat. A kötelező kvóták rendszerint e, hatékonyabbak, mint az önkéntes kvóták, bár egy Béter szerint e, az elkötelezettség és a kvóta és az ellenőrzés eredményezhet legalábbis Nagy-Britanniában valamiféle változást. A kvótákat megfelelően hatékonyan kell kommunikálni és kialakítani. A nemi ne, ne, ne, semlegesség kérdésében a 40%-os arány az nagyszerű. Nem érdemes ezen változtatni. Mindig van egy ellenérv bármiféle beavatkozásra és a, megfelelő, és a teljesítmény megfelelő észszerű időkeretére szükség van. Hogyha 12 eh, igazgatósági ságbi helyből 6, 6 eh, vagy 7 nem eh, végrehajtói jellegű, hogyha ezt átalakítjuk, akkor időre van szükség ahhoz, hogy ez az új igazgatóság összeálljon, összeszökjön. A toborzó cégek nagyon fontos szerepet játszhatnak adott időn keresztül, hogy megfelelő ö, olyan ö, csapatot állítsanak össze, amelyből a meg, megüresedő igazgatósági helyeket fel lehet tölteni. Én magam is egy igazgatóságban dolgozom. Vannak teljesítményi mutatók minden te, területen, amelyek segítenek az én munkámat elvégezni, és elősegíti ez a nemi nem sokszínűséget is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy az elnök nem láttam őt az elején, hiszen a jobb oldalra néztem, és nem ott ült. De én baloldali emberként nem szabad elfelejtsem, hogy baloldalra is figyeljek. Köszönöm szépen Colette Fegen professzornak. Ön elmondta, hogy szociológiai pro- professzor és a Manchesteri egyetem, valamint az Európai Bizottság szakértői bizottságának is tagja. Köszönöm szépen az előadását. Következő. A következő előadó. Tom, and uh, who is Associate Professor of Finance and Accountability. Silvia Gomez Anson, aki az Ovideói Egyetem, Spanyolországi Egyetemnek a pénzügyi és számviteli professzora. Good afternoon. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, mindenkit szeretettel üdvözlök. Örülök, hogy részt vehetek ebben az eszmecserében. Spanyolul fogok szólni. A diák azok angolul lesznek. De, de mi presentazione. Tehát az előadásom célja a következő. Tehát Először is, hogy milyen szempontból vehetjük szemügyre a nők szerepét a tőzsdényedző társaságok ügyvezetésében. Ugyanis eléggé korlátozott maradt a nők száma az európai tőzsdényedzett vállalatok ügyvezetőségében az elmúlt tíz évben ugyanis 5 és 8 százalék közötti arányban növekedett a nők aránya a csúcspozíciókban a tőzsdényegyzett társaságoknál évente. Az elmúlt évtizedekben azonban csak 1%-ot tudott növekedni ez az arány, és elmondható volt az, hogy gyakorlatilag azért jelentősen magasabb, mint más összehasonlítható országokban. Néhány ország egyébként bevezetett már egy kvóta szabályozást, de az északi országokról mondhatjuk el azt, hogy ott jóval több nőt találhatunk az igazgató tanácsokban, mint például a földközi tengeri országok esetén. És az is elmondható, hogy Például, hogyha megnézzük a fejlődési görbét, akkor az a benyomásunk keletkezik, hogy jó néhány vállalatnál azért akadnak nők, de azért vannak számosan olyan cégek, ahol egyáltalán nem fordulnak elő nők, tehát emiatt nagyon alaposan kell a céljainkat megvalósítani, hiszen fontos, hogy igazságosan járjunk el, és hát persze azért rengeteg olyan ok is van, ami a gazdaságosság szempontjából szól. És már csak erkölcsi szempontból is nagyon fontos az, hogy a nők is ugyanúgy képviseltethessék magukat, mint a férfiak ezekben a grémiumokban. Hiszen azt mondhatjuk, hogy a nők aránya 50%-on fölötti, és az egyetemi végzettsége rendelkező nők aránya is magasabb, mint a férfiaké, tehát gyakorlatilag sok minden szól a mellett, hogy ezekben a magas pozíciókban is előforduljanak hasonló arányban, vagy magasabb arányban a nők, és gyakorlatilag ne rekedjenek meg a középvezetés szintjén. Tehát itt is elmondható, hogy nagyon sok olyan kapcsolódási pont van, amit nem csak gazdasági szempontból vizsgálhatunk, de vizsgáljuk meg azt, hogy mi történik a nők számának a növekedése esetén ezekben a bizottságokban. Valóban ez a vállalatok pozitíva megítélését vonná maga után? Ez azt gondoljuk, hogy ez amennyiben így van, akkor a vállalatok számára ez pozitív hatása lesz, hiszen potlagos kreativitásból meríthetnek, és ö, eltérő vezetői stílus, kultúra is bekerül a cégben, ami nagyon is pozitív hatása lehet a vállalat kultúrájára. És éppen ezért azt mondhatjuk, hogy tehát nem csak a férfi tulajdonságok képviselhetnék magukat ezekben a grémiumokban, hanem a női tulajdonságok is, de vannak más érvek is, más munkahelyek szemszögéből is, ahol például igenis vezető szerepben a, lehetnének a nők, és mégis inkább ezt negatívan ö, értékelik sokan. Legalábbis számos olyan kijelentést hallottunk, amiből erre következhethettünk. Például a nők vita stílusát például állítólag lelassítaná a döntések meghozatalát néhány vélemény szerint, és vannak olyanok is, akik azt gondolják, hogy nőket csak is azért választanák ki ilyen esetben, mert hogy nőnek születtek, és nem pedig a szakmai kompetenciájuk miatt. Tehát ilyen aggályok is vannak. De hogyha megnézzük a konkrét vizsgálatokat, akkor azt látjuk, hogy azért itt nagyon is pozitív vonatkozások is vannak a vezető szerepben dolgozó nők, és a gazdasági fejlődés és fejlő, gazdasági helyzete között az adott tőzsdényjegyzett társaságnak. Tehát itt ilyen empirikus kutatásokat is végeztünk, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy vannak negatív összefüggések is, kihatások is, azonban ezek semmiféle módon nem hatnak ki a tőzsdén jegyzett gazdasági helyzetére, ha ilyen akad is. Tehát hogyha egészen konkrétan megvizsgáljuk ezt, akkor egészen nagy különbségek vannak a kutatások elkészítések között, hiszen a cégek gazdasági struktúrája is különböző, és az országok gazdasági struktúrája is különbözik, tehát gyakorlatilag a nemek közötti jó arány megosztás is például alapulhat abból is, hogy esetlegesen eltérő módon mérőszámok alapján mérik a gazdasági eredményeket. Tehát például hogyha minél több nőt foglalkoztat vezető szerepben, annál eh, magasabb szintre jut a rankingben egy vállalat. Hát azért ilyet nyilván nem lehet így kimondani, de inkább talán arra következtethetünk, hogy minél nagyobb egy cég, annál több eh, pozíciót tud nyújtani nők számára, és eh, támogatni tudja a nemi sokszínűséget is. Tehát gyakorlatilag itt nem fedezhető föl azért teljesen világos ok-okozati összefüggés. Tehát gyakorlatilag, hogyha megállapítjuk, azért így egy az egyben nem szögezhetjük le, hogy minél több nőt alkalmaz egy cég, annál értékesebbé válik a tőzsdén. Ez azért így természetesen nem áll. De minden esetre specifikus összefüggés, tehát ilyen szempontból nem állapítható meg a felügyelőbizottságban a nők foglalkoztatása között. Azonban lehet kísérleteket is végezni, és egy néhány kísérletből kiderült, hogy a kvóta szabályozások óta bizonyos országokban már vezettek bizonyos eredményekhez, és egyes kísérletekből kiderült, hogy vannak vállalatok, amelyek ténylegesen már profitáltak abból konkrétan, hogy nőket alkalmaztak vezető pozícióban. Azonban nem állapítható meg egész konkrét eh, különbség, hogyha jól képzett férfiakat és jól képzett nőket, illetve az ő munkavégzésüket hasonlítjuk össze az ügyvezetésen belül természetesen. Tehát azért természetesen itt eh, egészen konkrétan meg kéne azt vizsgálni, hogy vannak-e ténylegesen olyan egészen egyszerű összefüggések, amelyeket igazából szeretnénk keresünk, de azért gyaníthatóan ilyeneket nem fogunk találni. De a kvótával kapcsolatos szabályozásokkal akkor hogy áll a helyzet? Tehát gyakorlatilag aránylag kis számban állnak rendelkezésre vizsgálatok a kvóta szabályozással kapcsolatban, hiszen még ez nem nyúlik vissza olyan régi eh, dátumra. A kvóták akkor válnak hatékonyá gyakorlatban, hogyha ténylegesen ki lehet, hogyha gyorsan ki tudják egyenlíteni a nemek közötti különbséget, de megállapítható, hogy ezek a kóták nem vezetnek ahhoz, hogy a nők más területeken is, például az ügyvezetésben is számosabban forduljanak elő. Tehát megállapították azt, hogy a kvóták néha problémákhoz vezetnek, hogyha a nők nem fordulnak elő a középvezetői, illetve az alsó vezetői szinten. Hát olyankor nagyon nehéz magas szintre megoldani azt, hogy felkerüljenek hölgyek csúcsvezetői pozícióban. Tehát gyakorlatilag az 50 és 20 százalék közötti az aránya a nőknek ezekben az ezekhez a szakterületekhez tartozó egyetemi szakokon. Tehát gyakorlatilag a kormányokat is, hogyha megvizsgáljuk, akkor is megállapíthatjuk, hogy ott is a nők nem képviseltetik magukat kielégítő mértékben. Még a szakszervezeti mozgalom terén is ugyanezt láthatjuk, a kórház vezetésekben is például ugyanezt állapíthatjuk meg, és a legtöbb általános orvos, tehát házi orvos, az általában nő, és mégis, hogyha már a professzorok sorát vizsgáljuk, akkor már kevesebb nő jut el professzori szintre. Tehát gyakorlatilag 10-20 százalék a női professzorok aránya a professzorok sorában, és az európai egyetemeken is megállapíthatjuk, hogy eléggé kevés professzor asszony találunk. És ahogy ezt Schmidt úr is elmondta, hogy a pénzügyi intézmények terén, például Európában is gyakorlatilag a helyzet hasonló. Tehát gyakorlatilag összefoglalóan, talán hadd mondjam el azt, hogy nem lehet egészen világosan ki nyilvánítani, hogy a nők egy gyakorlatilag ténylegesen a nők jelenléte egy felügyelőbizottságban vagy igazgató tanácsban erősíteni gazdaságilag a céget. Tehát én azt gondolom, hogy jóval ütősebb érveket kell találni erkölcsileg alátámaszthatóbb érveket kellene találni ennek indoklására. Azonban azt megalapítottuk, hogy a nők előléptetésének az akadályait viszont meg kell szüntetni feltétlenül, ez nagyon fontos, és a kvótákat ugyan bizonyos érintett szinten alkalmazhatjuk, azonban, hogyha az ez alatt lévő szinteken nem találunk elegendő nőt, és nem tudunk gondoskodni a nők utánpótlásáról, akkor ez már önmagában problémákhoz vezet majd. A magán cégeknél, magántőke képből alapított cégeknél azt láthatjuk, hogy ezeket rendkívül fontos a sikeres gazdasági vezetés. és itt is gaz, gondoskodni kell arról, hogy minden egyes szintre kerüljenek be fel a nők, tehát az, az főiskolákon, egyetemeken és minden más szinten, akkor fog ez az egész harmonikus válni. Nagyon szépen köszönjük Szilvia Gomez Anson professzor az előadását. Most pedig a szakértőket megkérjük, hogy fáradjanak ide. And uh, this isn't in order to, to, to have an ideal a toborzás valáságával fogunk foglalkozni a felsőbb vezetői pozíciókra, és Zubia Hawcroft, az MSC fejvadász cégtől, aki a felsőbb vezetés eh, pozícióra való toborzási gyakorlatot beszél, és a nem ügyvezetői, igazgatói pozíciók eh, toborzási gyakorlatairól parancsoljon önné a szó. Mindenkit szeretettel Üdvözlök, Zsubia Hawcroft vagyok, az MSC fejvadász cégtől, és dr. Lane Dewhurst a Manchesteri Egyetemről a társ szerzőm. Ez egy nagyon szerencsés megoldás volt. Tehát a következő területekről beszélek majd a felvételi politikról, politikákat illeten. Tehát először megmagyarázom, hogy a fejvadászat hogyan is működik, tehát milyen fajta módszereket használunk, és ez miért fontos a mai téma szempontjából. És tulajdonképpen megvizsgáljuk, hogy mik az akadályok, és aztán ajánlásokat teszünk a, azt illeten, hogy az igazgatói pozíciókban hogy tudjuk a nők számát növelni. Akkor nézzük a hátteret. Tehát a, az igazgató fejvadász szégeknek a ö, feladata. Milyen szerepet játszunk. Tehát hogyha fejvadász céget használunk, akkor gyorsabb és hatékonyabb munkát tudunk végezni, tehát mi már két héten belül tudunk egy leszűkített listát biztosítani bárhol a világon, bármilyen pozícióra. És tulajdonképpen a különböző alkalmakról kapcsolatban tudunk tanácsokat adni az embereknek. Ezt más módon nem lehet egyszerűen elérni. A célzott toborzát illetően mi szakosodtunk, és pontosan a szükséges, a kívánt szakembert megtaláljuk. Ezen kívül bizalmasan kezelünk minden adatot, tehát mindegyik jelöltünk aláírja azt, hogy nem fogja az információt terjeszteni, tehát a titoktartási megállapodást kötünk velük. A, ezért nem akarjuk, hogy a külső piac vagy a versenytársak tudni akarjanak erről. Tehát ezért azért beszélünk most itt, mert ismerjük ezt a területet. Tehát mi bizalmas információt információkat szolgáltatunk mind az ügyfeleinknek, mind a jelölteknek. Ezek mind bizalmas információk a vállalatról, a pozícióról, a versenytársakról, és hogy milyen problémákkal kell szembenézniük. És a, ezt az ügyfelekkel tesszük. És a jelölteknek pedig a személyes kérdésekről is kell beszélni, a családi dolgokról, és hogy milyen ambíciójuk vannak. Tehát különböző perspektívából tudjuk, a, próbáljuk a jelölteket bekeríteni. Például egy példát adva, egyetlen pozícióra mi száz különböző jelöltet is megvizsgálhatunk, és hogyha itt két hétől van szó, akkor láthatják, hogy ez mennyi feladatot jelent, hiszen nagyon részletes kapcsolatot alakítunk ki velük. Tehát, mint mondta, a vállalatokról, személyes kérdésekről is beszélünk, és a célkitűzéseink az, hogy a nőknek a toborzása előtti akadályokat el megszüntessük, és ajánlásokat tegyük, hogy hogy lehet ezeket az akadályokat megszüntetni. Na most, hogyha azt nézzük, hogy milyen akadályai vannak a toborzásoknak, akkor azt láthatjuk, hogy a nőket különböző módon tekintik. Tehát felmerül a kérdés, hogy tényleg akarja egy nő ezt a pozíciót. Hogyha tényleg vezetői pozíciót szeretnének betölteni, akkor meg kell vizsgálni, hogy rendelkeznek-e azokkal a készségekkel, amelyekre szükség van egy ilyen pozícióban. És tudatában kell lenni, hogy ugyanúgy kell tudni ellátni minden feladatot, mint a férfiaknak. Úgy tűnik, hogy a tudományos világban kevesebb nő van, hiszen itt a készségek és a képzettségek sokkal fontosabbak, mint máshol. Tehát nagyon sokszor a tapasztalat számít, nem pedig a készség, és ezt látjuk a férfiak által uralt világban, és épp ezért a nőknek csak egy bizonyos része érzi úgy, hogy be tud illeszkedni ebbe a férfiak által uralt világba. És a szervezeti kultúrában kevesebb az átláthatóság, és a nők nem látnak női példaképeket, és épp ezért kevésbé tudnak beilleszkedni. Tehát inkább az emberi erőforrások és ilyen területeken tudnak a nők érvényesülni. Ez ezen kívül nagyon fontos, hogy egyensúlyt tudjanak elérni a munka és a családi, magánéleti feladatok között. És tulajdonképpen erre nem biztosítanak a szakpolitikák sem lehetőséget. Például, hogyha Norvégiát tekintjük, és a kvótákat, akkor ott nincsen az a hosszú munkaidő kvóta, mint más országokban. A rugalmasság nagyon fontos a nők számára, különösen, hogyha családjuk is van. Tehát a munka az nem feltétlenül egy helyet jelent, hanem, hanem tevékenységet jelent. A társadalom ezen kívül negatívan befolyásolhatja a vállalati modelleket. Ez egy generációs kérdés, és gyakran az idősebb generációnak nem látják a támogatását, és mert mert ők nem értik, hogy hogyan lehet egyensúlyozni a munkahelyi és a családi feladatok között. És a vállalatokban a nagyon jól fizetett nők számára nagyon sokszor, még az ő számukra is nagyon drága, hogyha egy gyereknek a, a bölcsödei, vagy óvodai, vagy iskolai költségeit kell viselni. Tehát nem igazán felelnek meg a modellek számukra, hogyha gyerekeik is vannak és ez nagyon szomorú, mert nehéz egyszerre családi és ilyen vállalati pozíciót betölteni. Nos, a változások szempontjából ajánlásokat tennék a tudatosság növelése, a figyelemfelhívás és a képzés nagyon fontos, ugyanis évekig tart, míg az ember az önbizalmát felépíti, épp ezért nagyon fontos, hogy a nők érezzék, hogy fontosak, és van egy könyv, ahol a szerző beszél arról, hogy a nőknek milyen nehéz egy ilyen magas beosztást betölteni. Nagyon fontos, hogy a nőknek segítsenek mentorok, és jelenleg nagyon kevés példakép van, és hogyha tudnánk ilyet biztosítani, az nagyon hasznos lenne számunkra. Amikor a tőzsdén jegyzett társaságoknak a kötelezettségeiket megvizsgáljuk, akkor az elemzés szempontjából nagyon jó, de ma még azért nem ezt látjuk, tehát nagyon fontos, hogy átláthatóságot biztosítsunk. Hogyha például az Egyesült Királyságot megvizsgáljuk, a, csak hét olyan igazgatótanács van, ahol csak férfiak vannak. Hát ez azt jelenti, hogy már a változást megtörténik, de nagyon lassú és a e, toborzási e, elveket illetően e, nagyon fontos, hogy legyen önkéntes gyakorlati kódex, és a nem bizalmi pozíciókat, igazgatótanási pozíciókat nyilvánossá tegyék. És Ole Schmidt is mondta, hogy az előrelépést biztosítani kell alacsonyabb szinti vezetői pozíciókban is, így tudják majd a nőket magasabb pozíciókba hozni. A vitás kvóta kérdés most. Én és a kollégáim nem tudtunk egyetérteni ebben a kérdésben és ez az előadásnak azért egy érdekes vonulatot biztosított. És fontos, hogy a nőket jobban bevonjuk, és ezért példaképeket tudjunk biztosítani. Ez az akadémiai perspektíva hát szerettem volna a fejvadász perspektíváról is mm, beszélni, de már nem igen van rá idő. Amikor mi a nőkhöz fordulunk, akkor általában 5%-a bármilyen kutatást is viszünk, az egy nagyon kicsi merítési lehetőség vezetői pozíciókra. A, a nők nem szeretnének hűtlennek bizonyulni, vagy látszani a a saját főnökeik előtt nem rendelkeznek akkora önbizalommal, mint szükség lenne rá. Az úgynevezett tokenizm, tehát a jelképesség, az negatív hatással van, és úgy tűnik, hogy sokszor alulképzett emberek kerülnek a nem megfelelő szerepekbe. Tehát inkább a piacra kellene koncentrálni, és lehet, hogy néha még úgy is tűnhet, hogy a férfiak kerülnek hátrányos helyzetbe. És hogyha 2020-ra a kvótákat meg kell tölteni, akkor ahhoz szükség van több nőknek a felvételére, hogy magasabb pozíciókba kerülhessenek. Szükség van arra, hogy a nők végigjussanak a rendszeren, ehhez pedig idő van szükség, időre van szükség. Hey. Köszönjük szépen, hogy megosztotta toborzási tapasztalatait velünk, velünk. Most pedig eh, következő előadónk Kim, Dr. Kim Peters, aki az Exeteri Egyetem egyik kutatási projektjét fogja bemutatni. Mielőtt megadom neki a szót, szeretném elmondani, hogy hogy az e-, szakértők eh, előadásait online megtalálhatják a, a parlament honlapján. Ott kérem keressék meg, hogyha érdekli önöket. Önni a szó, parancsoljon. Mindig a, mindig a balra. Mindig balra kell gondolkodni. Um, I'm particularly... Nagyon örülök annak, eh, hogy eh, Zubia után következem. Ő beszámolt tapasztalatáról arról, hogy a nők miként válaszolnak a vezetői pozíció kívásáira. Nagyon sok kutatást végeztünk a kollégáimmal a nők pszichológiájáról, ahogy mindannyian tudjuk, ezért jöttünk ide, hiszen a nőket nem igazán megfelelően képviselik mindenféle hatalmi pozíciókban. Ennek mi lehet a magyarázata? Ez már sokat vál, változott az elmúlt évtizedben. Ha megnézzük a 80-as éveket, akkor az akadályokról beszéltünk, az üvegplafonról. Közép irányítói szinten volt egy akadály, amelyet a nők nem tudtak megugrani. Nemi diszkriminációról is szó volt, az emberek nagyon szívesen elmondták azt, hogy a nők nem olyan jók, mint a férfiak. Ezek változtak. Ha ma megkérdezzük az embereket keleti-nyugati országokban arról, hogy milyen képessége tudnak a nők munkát végezni, ugyanazt a, nem ugyanazt a előítéletet találkozunk. Nem lesznek már olyan áthatolhatatlan akadályok manapság, E, vannak nők, akik ma áttörnek a üvegplafonon, és eljutnak a csúcsra. Sok kommentátor, amelyek, aki ezzel foglalkozik, e, megpróbálták megmagyarázni, hogy mi történik. És ők azt mondják, hogy hogyha néhány nőnek sikerül, akkor miért nem sikerül minden nőnek? A válasz rátában az, hogy lehet, hogy a nők nem is akarják. Miért nem a nők irányítják a világot? Azért, mert nem ők akarják. Az a magyarázat, hogy a nőkben kevés az ambíció. A nők jobban szeretnének kiegyensúlyozott életet élni, gyerekeket vállalni, ezért inkább kiszállnak az egyes szervezetekből. Ha megnézzük az irodalmat, van bizonyíték arra, hogy a nőknek kevesebb az ambíciója, mint a férfiaknak. Én most azt szeretném megbeszélni, hogy mi milyen kutat, kutatást végeztünk az Exeteri Egyetemen, amely megmutatja, hogy ez a megfigyelés, eh, amely szerint a nőknek kisebb az ambíciója, az nem azért van, mert a nők kevésbé ambiciózusak, nem azért, mert biológiai különbség van a nők és a férfiak között ambíciójukban, hanem a tapasztalat különbségéről van itt szó. Amikor a nők ugyanolyan ambíció szinten lépnek be egy szervezetbe, de ez a szervezet feldolgozza, fel, fel, fel lerombolja az ő ambíciójukat. Azt nézzük meg, hogy a nők miként tapasztalják meg a szervezeteket. Három különféle kutatásról fogok beszélni, amelyet mi vezettünk a nők pszichológiáját illetően, amelyek aláássák az ő karrierambíciójukat. Az első kutatás, amelyről beszélek, azt nézi meg, hogy az alkalmazottak hogy fogják fel egyes helyzeteik a nők sok helyzetben úgy nem érzik azt, hogy ők hasonlók a férfiakhoz. Beszélek majd a üvegszikláról is, amely azt a jelenséget írja le, hogy milyen vezetői pozíciókba nevezik ki a nőket. A bizonyíték azt mutatja, hogy a nőket a kockázatos vezetői pozíciókban nevezik ki, és végül be, beszélek még a nemek közötti fizetési különbségekről is, amely azt írja le, hogy a nők sokkal kevesebb fizetést kapnak ugyanazért a pozícióért, mint a férfiuk, férfiak. Mindez demotiválja a nőket abban, hogy ambiciózusak legyenek. Nézzük a részleteket, nézzük meg a, az önvezetők azonosságát. Azt szeretném megmutatni, hogy a legtöbb szervezetben a nők és a férfiak akik különbözőnek tartják magukat azoktól, akik, siker, akik sikeresek voltak, ők maguktól nem várják el a sikereket. El tudják képzelni önök is eh, karrierjükben eh, hogyan tudnak előre jutni. Látnak-e olyan embereket, akik ugyanolyan képzettséggel rendelkeznek, mint önök? Ha nekik sikerült, akkor önöknek is sikerülhet. Ha nem látnak olyan embereket, akkor az azt mutatja, hogy önöknek sem fog sikerülni. Ahol a nők és a férfiak eh, különbözőnek tartják magukat a vezetőktől, az meghatározza az ő elvárásaikat is. Hiszen minek hozunk áldozatokat, hogyha nem sikerül előre jutnunk. Ez miért fontos nemi kérdésben? A legtöbb területen összekapcsolják a vezetőt a férfi képével. Amikor a vezetőkről beszélünk, férfiakra gondolunk. Ez azt jelenti, hogy amikor, amikor a nők terveznek, ők nagyon különbözőnek tartják magukat a férfiaktól. Amikor a nő, férfiak előre néznek, ők hozzájuk hasonló embereket látnak, nem látnak különbséget a saját sikerelvárásaik és a előttük álló képek között. Nagyon sok foglalkozási területen azt látjuk, hogy a nők nem, érzi, nem érzik magukat azonosnak a vezetőkkel, és ez alása az ő motivációjukat. A következő munka azt mutatja meg, hogy mi történik azokkal a nőkkel, akik áttörnek a üvegplafonon és vezetői pozícióba kerülnek. Ez a kutatás azt mutatta meg, hogy a nők hajlamosak olyan vezetői pozícióba kerülni, amelyek kockázatosok. Számos tanulmány különféle foglalkozási területen azt mutatja, hogy amikor megfelelő azonosan képzett női és férfi jelöltek vannak egy pozícióban. azt találtuk, hogy a sikeres vállalatok élére kevésbé nevezik ki a férfiakat. És hogyha olyan vállalatról van szó, amely kutarcot val, ott oda szívesebben neveznek ki nőket. A kutatás azt mutatta meg, hogy ennek az, a rész, ennek az az oka, hogy vannak pozitív sztereotípiák a nőket illetően. A, például az, hogy gond, ha válságra gondolunk, akkor nőkre gondolunk. A nők jók, jók, jók a kommunikációban, a gondoskodásban, ezért az emberek azt gondolják, hogy ha nehez, nehéz időket élünk, akkor nők fognak róluk legjobban gondoskodni. Ezek megint sztereotípiák nem igazán írják le a valóságot. De ez azt jelenti, hogy bár a nők esélyt kapnak a vezetésre, ezek a esélyek nem felelnek meg azoknak az esélyeknek, amelyeket a férfiak kapnak, sokkal stresszesebbek, és sokkal nagyobb a kudarc lehetősége. Ennek az a következménye a nők számára, hogy ez a stresszes eh, élmény nem igazán motiváló, és a nők megint szívesebben kimaradnak ebből a lehetőségből. A harmadik kutatás a nemek közötti fizetési különbségről vonatkozik. Ezt az jelenséget mindannyian ismerik jellemzően a nők kevesebb fizetést kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. Ez, és ez a különbség, és minél magasabbra megyünk a vállalati hierarchián, annál nagyobb. A kutatásunk megmutatta, hogy ennek az egyik oka az, hogy az a sztereotípia, amelyet a nőkről kialakítottunk. Van egy jelenség, amelyet amelyet a vezetőség romantikájának hívunk, és amely leírja azt, amikor egy szervezet vezetőjét vizsgáljuk, akkor hajlamosak vagyunk túl sok szerepet tulajdonítani neki. Hogyha egy szervezet sikeres, akkor azt gondoljuk, hogy ez a vezető oka, és hogyha, me, me, meg, hogyha kudarcot van, azt megint csak a vezető nyakába varjuk. A mi kutatásunk azt mutatta meg, hogy ezt a romantikát csak a férfiak esetében alkalmazzuk. És ennek az az, az oka, mert azt gondoljuk, hogy a férfiak erőteljesek, kompetensek, a nők másfelől kevésbé kompetensek, kevésbé erőteljesek, sokkal inkább gondoskodóak. Ezért, hogyha egy szervezet, amelyet nővezet sikeres, vagy kudarcot val, azt nem gondoljuk, hogy összefügg azzal, amit a nő tett. A mi kutatásunkból az derült ki, hogy a férfiakat pénzügyileg jutalmazunk a szervezet sikeréért, a nőket pedig nem. Ez azt jelenti, hogy a nők számára a vezetői pozíció az a kommunikációja, hogy az ő, ő erőfeszítéseik nem jutalmazunk annyira, mint a férfiakét. Ez megint csak a nők motivációjátása alá sokkal kevésbé vágynak így vezetői pozíciókba. Összefoglalásképpen a kutatásunk azt mutatta meg, hogy igen, vannak különbségek a nők és férfiak ambíciói között, és ez nem azért van, mert a nők biológiailag kevésbé ambiciózusak, hanem a környezet miatt, amely demotiválja, alás az ő ambíciójukat, és inkább választják azt, hogy nem keresnek vezetői pozíciókat. Amikor vezetői pozícióba kerülnek, azok nagyon stresszes, kockázatos pozíciók, és nem jutalmazzák a nőket a sikerét ugyanúgy, ahogy a férfiakat. Ennek alapján azt szeretném elmondani, hogy ha nőket akarunk előre mozdítani a szervezetben, akkor végig kell gondolni a tapasztalataik pszichológiáját, és azt, hogy az miként motiválhatja, vagy demotiválhatja ezen pozíciók elfoglalásában. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök. Most van egy kis időnk vitára. Haha, nem sok. Egy percünk van, mondom sajnálattal. Ezek voltak a terveink, de először is megadnám a szót, a lehetőséget a képviselőknek. Először is Régner asszony szólhat hozzá, parancsoljon. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem Hunszon asszonyhoz. Mégpedig ez egy nagyon gyakorlati kérdés, ami az alkalmazási kritériumokat illeti. Tehát, ugyanis mi egy tényleges kísérlet esetén megpróbáltunk objektív kritériumokat alkalmazni, először is kvalifikációkra alapítani ezeket a kritériumokat, tehát tényleges szakmai Um, egyetemi végzettség és bizonyos szakmai tapasztalatot szerzett évek száma, illetve hát olyan kritériumokat, amelyek viszont már inkább szubjektívek, tehát rugalmas, dinamikus, racionális személyiség, stb. És mindez gyakorlatilag olyan kifejezések, amiket máshogy is körül lehet írni. Engem érdekelne az ön tapasztalata ezzel kapcsolatban, hogy ön ezeket a dolgokat hogy látja, illetve hát a végkövetkeztetései eléggé kiózanítóak voltak, ugyanis, hogy a nők nem annyira ambiciózusak, és hogy ez talán pontosan ezekkel a kritériumokkal függhet össze, amik hát bizonyos sztereotípiákat feltételeznek már megint csak. Köszönöm, Koch Merin asszony. Nagyon szépen köszönöm egy kérdésem van, nem több is. Először Hókraft asszonynak. Amikor vezetőket keresnek, akkor száz jelöltet is megvizsgálnak. A nők aránya mekkora ebben? 50 férfi és ő nő például. Tehát mi a nők százaléka? Megválaszoljam ezt? Először e, e, több kérdést veszünk egyszerre, és utána lehet majd válaszolni. Tehát a másik kérdésem, azzal kapcsolatos, hogy amikor a rugalmasságról beszélünk, és megnézzük egy jelennek a magánéleti helyzetét, akkor milyen módon beszélnek erről a lehetséges férfi jelöltől. Tehát azt a kérdést teszik fel például nekik, hogy hányszor megy elő a gyerekért az iskolába vagy az óvodába. Tehát hogyan foglalkoznak ezekkel a kérdésekről? Tehát, hogy a nők a vezető pozíciókban magukról beszélnek, de a férfiak nem, tehát inkább akkor egyenesen nekik szegezik a kérdést, hogy a családi életből hogyan veszik ki részüket. Ez része annak a meghallgatásnak, amit a jelöltel folytatnak? Ezt nem kritikusan fogalmazom meg, hanem érdekel, hogy ez hogyan zajlik ez a folyamat? Hogy tudnak rámutatni a különböző elemekre, egy jellegzetésekre egy jelöltben? És akkor Anson asszonynak céloznám a következő kérdést. Azt mondta, hogy a tanulmányok eredményeként hogyan vizsgálják meg, eh, tehát mikrogazdasági perspektívat eh, eh, vizsgálnak meg egy vállalat esetében, vagy pedig makroszinten vizsgálják. Ugyanis a, az irányelvnek a társszerzői úgy látják, hogy a demográfiai helyzet és a nevekedési lehetőségeket vizsgálva az európai gazdaságban az a nők szerepét illetően a szárszerzők számára jelentett valamit. Thomson asszony, köszönjük az előadásokat, nagyon figyeltem, és vannak érdekes kérdések. Először is Anson professzornak szeretnék egy kérdést intézni. Azt mondta, hogy nincsen e, a különbség a gazdasági táj, teljesítményt illetően. A Dán Rádió egy műsora e, form, hozzám fordult. Én azt mondtam ebben a műsorban, hogy a nők jobb eredményeket érnek el, de ezt nem tudták bizonyítani. Azt tudták bizonyítani, hogy a vezető pozíciókban a nők valóban jobban teljesítenek gazdasági szempontból. A másik kérdés, a pénzügyi területen. 5%-a szerepel a világon a nőknek, ezt hogyha 50%-ra emeltük volna, akkor a gazdasági válság nem történt volna meg. De mivel az adatok nem állnak rendelkezésre, nem tudjuk, hogy ennek valóban mi lett volna az eredménye de érdekes lenne a nőknek a pénzügyi ágazatban való igazgatói pozíciókban eljátszott szerepét illetően. Aztán Hawcroft professzorhoz szeretnék fordulni. Elegem van abból, hogy állandóan azt hallott, hogy a nők és a család eh, eh, milyen szerepet játszik. Amikor az én lányom eh, elköltözött otthonról, akkor 43 éves volt. Hát nem tölthettem volna az energiámnak nagy részét még mindig a családommal hallottuk, hogy a nők, a férfiak a vezető pozícióban idősebbek. Hát miért ne lehetne ugyanez a nőkre igaz? a nők fele ugyanakkor eh, nem eh, eh, Olaszországban nem szül gyereket, tehát akkor miért kellene arról beszélni, hogy a családnak szentelik az életüket? E-, ezért van elegem már, hogy állandóan ezt hallom. Természetesen a nők kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. Már a lányok is kisebb, kevesebb zseppénzt kapnak, mint a fiúk. Tehát a nők ehhez már hozzá vannak szokva. Végül pedig nem értek egyet a bizottsággal a 10 százalékot illetően. Itt a német acéliparról van szó, hiszen ők vezették ezt be, Én ezt fogom pont megváltoztatni ebben az irányelvben. Norvégiában 40 at tették egy törzsdén jegyzett vállalat igazgató tanásában. Persze nem lehet azt sem mondani, hogy egy férfiakat kell bevenni, hogyha kevesebb férfi van. Vannak olyan csoportok, ahol a férfiak aránya csak 2 százalék. a férfiak mindig ha nagyobb értéket képviselnek a nőkkel, pont az ellenkezője történik. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani. Az német acéliparnak meg kell érteni, hogy amikor az igazgató tanácsban szereplő nőkről beszélünk, akkor őket is bele kell venni. Smith úr tudományosan bizonyított, hogy, hogy e, mind a kettő két nemnek e, fontos az, hogy a gyerekekkel kapcsolatos felelősséget megosztják, megosszák. Itt kell kezdeni a kérdést. Lehet, hogy önnek ebből elege van, e, de a, a, a karrier az elválasztja a két nemet, és ez több tanulmány biztosítsa. Ön, én egyet értek Hawcroft professzorral, asszonyal, hogyha nőket is beveszünk az igazgató tanácsba, akkor az gaz, gazdasági növekedést biztosít, és sokféleséget. És hogyha ez hozzáadott plusz értéket jelent, akkor a versenyképes Európában erre valóban szükség van, tehát nem jelent ez verseny előtt, előnyt ö, olyan vállalatokban, északi országokban a 35% a nők aránya szemben a román vállalatokkal például a 2%. Azt hiszem, hogy ez a vállalatok tulajdonosainak a feladata. Én tökéletesen egyetértek azzal, amit ön mond, de vannak különböző módszerek arra, hogy ezt az eredményt elérjük. Vannak olyan országok, ahol önkéntes modellek vannak, és lehet, hogy ugyanolyan jó eredményeket érnek el, mint a kötelező rendszerekben. Tehát azt hiszem, hogy több válasz is van a kérdésre. Köszönöm. Végül pedig Kratza asszony. Köszönöm szépen. Nagyon, szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes tájékoztatós kaptunk, ezeket figyelembe fogunk menni. Két kérdésem van. nem elsősorban a minőségnek a szélesebb kérdésével kapcsolatos, hanem az irányelvvel inkább. A tanulmányok különböző esetekben, különböző országokban Eh, amely az irányelv bevezetésével kapcsolatos. Mit mutat? Eh, hol van a legnagyobb probléma a mentalitás megváltoztatásában, vagy eh, abban, hogy hogyan tudják az igazgatótanácsok a nőket jobban bevonni a munkába. Ez az első kérdésem. A második kérdésem. A igazgató tanácsok független tagjait illetően mennyire legyenek függetlenek teljesen, vagy pedig csak részben. Itt mind férfiakról, mind nőkről van szó, de hogyha az tanácsok összetételről beszélünk, miért nem nézzük meg az új tagoknak a származását? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a négy előadó válaszolhat. De ha lehet, akkor minél rövidebb legyen a válaszuk, bárhol kezdhetjük. Thank you. Köszönöm. Két kérdés kezdem. Schmidt úr, nagyon örülök, hogy tetszett a tanulmányom, de a piacnak nincs mindig igaza. Elég sok példa mutatja eh, vállalatok bukását eh, rendszeresen. Szerintem a vállalatoknak eh, bátorításra van szükségük, hogy lépjenek. Ezt látjuk a toborzásnál, orvosok esetében azt látjuk, hogy hogyan lehet a gyakorlatot a jobb, jobb irányba változtatni. Az önkéntes modellek beváltak, Nagy-Britanniában különösen jelentős de ugyanezt történt az Európai Parlamentben a kótákat illetően. Hogyha korábban történt volna, akkor már tudtak volna válaszolni a piac igényeire is. E, ami pedig a vállalatok felkészítését illeti, jogszabályi tekintetben, célkitűzések, kvóták esetében. A vállalatoknak szükségre, segítségre van szükségük, oktatásra is. Egy kanadai intézmény a toborzási gyakorlatot próbálta átalakítani, segített a vállalatoknak végig gondolni, hogy milyen készségekre van szükségük a 21. században hogy kinőjék a régi, szokás, régi felvételi szokásokat. Idők kérdés is ez, megfelelő kutatást igényel, megfelelő munkaköri leírást, olyan kompetencia képességek, amelyek leírja, hogy az egész igazgatóságnak miről van szüksége, nem csak az, hogy kell egy jogász. Persze kell jogász az igazgatóságban, de lehet, hogy nem kell három például. Ami a függetlenséget, valamint a külső-belső tobozást illeti, nem igazán én vagyok a megfelelő ember, hogy erre válaszoljak. A Nagy- Nagy-Britanniában, eh, amelyet legjobban ismerek, a, a függetlenség kívülről származik, nem a belső cégektől. Ilyen szerint eh, a, te, a teljesítményt ellenőrzi az igazgatóság, úgy, kell, úgy kapnak új ötleteket, ezért a nem végrehajtói szeretnek nagyon fontos feladata van az igazgatóság szintjén is. Köszönöm. Um, regarding the question, uh, well, uh, what I have uh, explained about the business case and the empirical... Amit én láttam, az nem az én tanulmányom alapon alapszik, hanem azokon a tanulmányokon, amelyeket átolvastam, amelyek megmutatják, hogy egyesek pozitív kapcsolatot találnak, mások negatívat, és egyesek meg nem szignifikáns kapcsolatot is. Az elmúlt évtized elején született egy tanulmány, amely pozitív kapcsolatot talált a, a nemi sokszínűség és a teljesítmény között, amint figyelembe vették a nemi kérdést és az okokozati összefüggést, összefüggés, kapcsolat van, igen, de nem jelenthetjük ki azt, hogy a nemi sokszínűség járul hozzá a jó teljesítményhez. Azt sem jelentjük ki, hogy azok, amelyek jól teljesítenek, több nőt neveznek ki az igazgatóságba. Ez a nem szignifikáns kapcsolat lényege. Miért születik ma több tan- tanulmány a nem szignifikáns kapcsolatról, hiszen azért, mert a módszertan fejlődött, és figyelemet tudjuk már venni a különféle problémákat. Ezek olyan tanulmányok, amely adatbázisokon alapulnak, amelyet a tanár vállalatok bocsájtottak ki, norvég vállalatok, több száz és hosszabb idő keresztül, 5-7 éven keresztül nagyon sok adat gyűjt össze. A kérdés az, hogy hogyan lehet a teljesítményt mérni, hiszen lehet piaci adatokból, vagy könyvelési adatokból kiindulni, és akkor nem ugyanazt az eredményt kapjuk feltétlenül. Ez áll a többi tanulmányra is. Én szerintem, amikor a nők nem vesznek eh, részt a munkaerőbe, akkor jelentős eh, forrásokat veszítünk el, de nem tudom megerősíteni, hogy van tapasztalat arra, hogy a diverzitás fokozása ezt a teljesítményt javítaná. Ami azt illeti, hogy a nők a 45 év felett miért nem kerülhetnek a vezetőségbe, hisz, hiszen hiszen szakmai tapasztalattal rendelkező nőket szeretnének felvenni, vagy férfiakat. Lehet, hogy az idősebbeknek gondoskodniuk kell az idős szüleikről, és akkor emiatt nem fognak a karrierükkel foglalkozni ezek a vezetők. De hogyha nők, és a tanulmány azt mutatja, hogy ha befejezik a, az MBA fokozatukat, akkor alacsonyabb fokozatú munkát kapnak, mint a férfiak, alacsonyabb beosztásba kerülnek, mint a férfiak, amikor befejezték az üzleti középvezetői szinten nem, kerül, nem másznak fel a szamárlételen olyan gyorsan, mint a férfiak. Amikor az igazgatóság összetételét nézzük, azt látjuk, hogy professzorok vannak ott, és nincsenek olyan férfiak, olyan professzorok vagy vezérigazgatók, akik nők, honnan lehet őket fel, felvenni? Tudom, hogy megnézhetjük a nemzetközi adatokat is, de rendszerint országon belül keresnek megfelelő alkalmazottat. Ami pedig a mentalitást illeti, az nagyon-nagyon fontos, és nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Ez egy jelentős probléma, ami pedig az igazgatósági tagokat illeti. Vannak végrehajtói pozíciók, és vannak nem végrehajtói típusú pozíciók, és a nem végrehajtói pozíció, pozíciókban vannak a részvényesek és független igazgatók is figyelembe kell venni, hogy a tula vállalat tulajdonosi szerkezete Európában nagyon koncentrált, nagyon sok részvényes van benne, nagy részvényes. Amikor a nem végrehajtó igazgatókról beszélünk, akkor független igazgatókról van szó, valamint a részvényesek képviselőiről. Köszönöm szépen. Okay, in answer to the question a nők százaléka a kutatásban, e, hogyha száz jelöltről beszélünk, azoknak 5 százaléka nő. Tehát ez azt jelenti, hogy csak 5% a nőknek van vezető pozícióban. És hogyha ezekhez fordulunk, akkor legtöbbjük azt mondja, hogy nem, nem érdekli őket ez az új pozíció. Tehát akikből meríthetünk, az nem elég nagy számú a jelöltek között, és ez okoz a problémát. Aztán az elbeszélgetési technikákat illetően, amikor a családi életről van szó, ez egy ö, problémás kérdés. Tehát, hogyha egy fejvadász szévről, cégről van szó, akkor a mi projektjeinket az ügyfelek határozzák meg, és a szabályokat is ők határozzák meg, mert ők fizetnek nekünk. Épp ezért nekünk azt kell szállítanunk, amit ők kívánnak. És hogyha egy férfit kérdezzük meg, mindig feltesszük a kérdést a jelölt hátteréről, mi a családi állapotuk, vannak egy gyerekeik, stb. De a férfiak nem fognak úgy reagálni, ahogy mi várunk. Tehát ők, ha vezető pozícióban vannak, akkor nem fognak otthon maradni a beteg gyerekekkel. Hiszen a kollégája már mondta, hogy a probléma az, hogy a a férfiak esetében, akkor azt várják el tőlük, hogy alternatív megoldást találnak a gyerekekkel kapcsolatban, kell, hogy találjanak a nőkkel kapcsolatban, meg nem így van. Jó? Nem kell hozzászólni, ha nem akar. Csak az alkalmat biztosítottam volna. Jó, akkor én nem szólnék hozzá. Okay, take it again. Uh, ich hatte eine Frage an Sie, Frau Hawthorne. Uh, äh, Hawthorne asszonyhoz intéztem egy kérdést, mégpedig azzal a kritériumokkal kapcsolatban, hogy rugalmasság, racionalitás, tehát ezek mind olyan kritériumok, amik hát eléggé e, szubjektívek. Tehát gyakorlatilag azt szeretném megkérdezni, hogy e, hogyan bánnak az ilyen kritériumokkal? Ezek is gyakorlatilag alkalmazások során sztereotípiák létezhetnek ezekkel kapcsolatban. Tehát most ki az, aki különösen rugalmas, vagy ki az, aki racionális, vagy kooperatív? Tehát ezekkel kapcsolatban vannak ilyen sztereotíp képek a fejekben, és hogy ezekkel gyakorlatilag hogyan bánnak az ilyen toborzások kapcsán? Flexible and rational. Um... That's just women. Um, <laughs> uh, the problem with a probléma az ilyenfajta követelményekkel az, hogy ezek nem nagyon objektívek. És gyakran szükség van más dolgokra, és az ügyfél például azt mondja, hogy olyan szemét vár, aki száz százalékig elkötelezi magát és akkor is, hogyha olyan jelöltet ajánlunk, aki lehet, hogy százszázalékosan elkötelezi magát az ügy mellett, de van családja, akkor egyszerűen nem fogják felvenni. Tehát nekünk semmi hatalmunk az ügyfélel szemben, aki a döntését személyes preferenciák alapján hozza meg néha mögé bújnak, hogy szigorú követelményeket szabnak meg. Elnök, köszönjük szépen, köszönjük mindenkinek a kérdéseket, és különösen az előadóknak a válaszokat. És köszönjük nekik, hogy rendelkezésre álltak ma, és részt vettek ebben a konferenciában, és válaszokat is megfogalmaztak. Köszönjük szépen! Most jön a következő szekció, ez pedig a nemzeti helyzeteknek az elemzése, tehát a kvótákról és az önkéntes rendszerekről lesz szó. Először a szakszervezeti képviselőknek adom meg a szót. és Claudia Menne az egyik szakszervezeti szervezettségnek, az ETUK-nak a képviseletében fog beszélni. Thank you, Chair. We need one minute, I guess, to yes, get the <laughs> PowerPoint okay. started. Köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag még egy percre szükségünk van, mire a képeket is bejátszuk, de addig is bemutatkozom. Én az idén e igazgatóságának a tagja vagyok, nyolc választott tagunk van, négy férfi és négy nő van a grémiumunkban, és a főtitkárunk egy hölgy, aki egyébként az ID e történetében az első ilyen pozícióra megválasztott nő. És majd még rátérek erre a kérdésre is az előadásomban. Tehát gyakorlatilag az én a corporate governance és a női jogi és esélyegyelőségi kérdésekért vagyok felelős. Tehát akkor kezdjem -e el, vagy megvárjam, amíg megkapjuk a PowerPoint prezentációt? Én az EDU álláspontját szeretném bemutatni, mert hiszen erre kértek fel, és gyakorlatilag szeretnék majd rátérni még az ezt megalapozó javaslatra is, és szeretnék még specifikus témákról is beszélni, mégpedig a munkavállalók képviseletéről az igazgató tanácsokban én azt gondolom, hogy ezek érdekes kérdések a képviselők számára is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is fontos az, hogy a szakszervezet pozíciót foglaljon el abban a kérdésben, hogy hogyan álljon össze a igazgatóság. Tehát itt, hogyha bármiféle diszkrimináció vagy aránytalanság alakul ki a különböző területeken, de az előttem szólók már sok mindent kiemeltek, tehát ezekre a részletekre nem fogok kitérni, de azért itt az üzleti modellről szeretnék beszélni. Tehát az ETUK e, pozíciója gyakorlatilag ismert, hiszen nyilvánosságról hoztuk múlt év júliusában, és ebben leszögeztük azt, hogy e, milyen fontos ez a terület, és egyébként még későbbiekben is ezt a pozíciónkat elfogadtuk. A, az Európai Parlament véleménye is egy állásfoglalás formájában ekkor került kialakításra, és gyakorlatilag már többször felmerült a kérdés, hogy hogyan hatnak ezek a szabályozások. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy a kvóta az nem lehet igazából az a, az eszköz, ami segíthet ebben. Mi igazából a grémiumokban szeretnénk elérni a bizonyos arányokat, de nem lehet, hogy ezt öncélúan alkalmazunk ezeket a kvótákat ennek érdekében. Tehát azok a javaslatok, amelyek ezzel kapcsolatban a sunset a záradék, ami egy ilyen szép kifejezés ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy ezek mind-mind nagyon jól hozzájárulnak ehhez a célhoz, és ez egy nagyon ambiciózus cél, tehát azt gondolom, hogy 2018-ra magán cégek és 2020-ra a közögi cégek terén szeretnénk elérni ezt a célt. Hát ez persze attól is függni fog, hogy a parlamentben mikorra fogjuk tudni elfogadni ezeket a célokat, és ezeket a tagállamok mikor tudják majd beiktatni saját politikájukba. És nagyon fontos, hogy a célok és a szankciók kéz a kézben haladjanak. Tehát nagyon fontos, hogy mind a három elem jelen legyen, ne csak tehát gyakorlatilag határidők, szankciók és célok. Ezeknek harmonikus egységben kell fejlődnie, fejlődniük. Térjünk vissza saját eh, célkitűzéseinkre, ami talán érdekes lehet, hiszen mi is eh, belsőleg egy olyan elvet alkalmazunk, hogy 40-60 százalékban kell, tehát 40 és 60 százalék között kell minden egyes döntésben a nemeknek képviseltetniük magunkat, amikor a titkárságon belül döntéseket hozunk. Mi egyébként 16 millió munkavállalót képviselünk, és ezek még nagyon nagy arányban nők a tagjai, és ezért mi mindig igyekszünk elérni a döntéshozó testületeinkben legalább a 40%-os képviseltetési arányát a nőknek. Mi egyébként a jelenlegi javaslaton még túl is megyünk, hiszen mi véleményünk szerint a az exekutív és a non-exekutív területre is érvényesnek kellene lennie ezeknek a javaslatoknak, és mi e, javasoljuk, hogy, e, hogy mélyebbre menő konzultációkat kellene végrehajtani a bizottsággal, hiszen nagyon fontos, hogy e, több vállalatot, akár közepes vállalatot is bevonni a javaslat hatájába. A következő fóliámon az látszik, hogy az, ami jelenleg előttünk van, az a javaslat, az azt jelenti, hogy nem csak kvótákban, illetve jogi eszközökben gondolunk, gondolkozunk, hanem már előttem is elmondták, hogy itt azok a az eljárások is rendkívül fontosak, amelyeket annak érdekében alkalmazunk, hogy a fölérendelt célt elérjük, és objektív és átlátható politikát szeretnénk elérni, amikor a bizottságban ezt megvitattuk, akkor ezeket mindenképpen kiemeltük, és ezért azt gondolom, hogy az előttünk lévő javaslat a compliance elvvel együtt figyelembe véve a társasági jogba is beiktatandó lesz majd az egyes tagállamokban. Tehát azt mondtuk, hogy a szankciók és a motivációk kiegyensúlyozott aránya nagyon fontos, de nagyon fontos tényleg valóban a, a motiváció annak érdekében, hogy a cégek betartsák majd ezeket a szabályokat. Most rátérnék arra a specifikus pontra, ami a munkavállalók képviseltetését jelenti az igazgató tanácsokba. Természetesen itt ez nem e, terjed ki minden egyes e, társasági formára, hiszen különböző társasági formák léteznek, vannak állami cégek, magáncégek, tőzsdejegyzett e, cégek, akik különböző igazgatóságokat foglalkoztatnak, tehát van, vannak felül, inkább felügyelőbizottsági jellegűek, vannak inkább ügyvezető, ügyvezetőségi jellegűek, nem csak Németországban, hanem még más országokban is, közel 12 tagállamban az intézményünkben megvizsgáltuk azt, hogy ezekben a grémiumokban, főként az állami cégeknél láthatjuk ennek a jelenlétét. Tehát nem egy olyan modellről van szó, ami csak egy-két tagállamban lenne jelen, hanem ez egy európai jellegű kérdés, a, tehát a munkavállalók képviseltetése a grémiumokban, és ezért európai szinten kellene ezt szabályozni. Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy a javaslatot a nemzeti hagyományokhoz igazítsuk. És tehát a munkavállalók képviseletével kapcsolatban a vezetői grémiumokban mit is mondhatunk? Vannak választási eljárások, általában demokra, demokratikus úton választják ezeket a képviselőket, tehát nem fejvadász cégek választják ki őket, hanem a cégen belüli munkatársak közül szokták kiválasztani őket, és ezért ez egyértelmű, hogy ha csak magán a testületen belüli képviseletet vesszük figyelembe, tehát a szakszervezetek köréből, illetve a vállalaton belüli munkatársak köréből, akkor hát ott megállapítható, hogy általában 30%-os a nők ö, aránya, mégpedig ez valószínűleg az arra vezethető vissza, hogy demokratikus alapokon választják ezeket a képviselőket. A következő pont az már valamivel kritikusabban közelíti meg a kérdést, és szeretném azt is kiemelni, hogy hogy biztosíthatom önöket, hogy mi nagyon szorosan fogunk ezen a területen együttműködni a képviselőkkel, hiszen a, a kompetenciája ezeknek a munkavállalói képviselőknek, akik bizonyos profillal és képességekkel rendelkeznek, amik nem feltétlenül annak felelnek meg, amit más grémiumok más tagjaitól várnak el, tehát gyakorlatilag ők, egy, ők fölé rendelt érdekek miatt képviseltetik magukat ezekben a testületekben, és ők a biztosítékai annak, hogy olyan befektetési stratégiákat fognak folytatni, amelyek nem csupán rövid távú érdekeket fognak szolgálni. Azt is láttuk, hogy a függetlenség sem jelenthet problémát, tehát ezek a személyek igenis függetlenek lehetnek. A legutolsó pont az az, hogy kérem a képviselőket, hogy dolgozzunk együtt ebben a témakörben, tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti gyakorlatot vegyük figyelembe, tartsuk tisztelembe ezen a területen, hiszen itt van a, a foglalt fenntartott helyek politikája, és vannak specifikus szempontok is, amelyeket figyelembe kell venni. Köszönjük szépen, Menne asszony, hogy szakszervezeti szempontból taglalta a kérdést. A következő előadó a legnagyobb francia vállalatoknak a kép, szempontját képviseli, hiszen Franciaország bevezette a kótát, Odil de Boss fog most előadni. Lesz még annyi időt, hogy utána, az utána lévőt megcsináljad? Ezt a, ez nem nehéz a bóbi. Hát, Meglátod. Amikor kell menned, akkor indulj. Jó, kösz már, hogyha nem, akkor nincs Elnézést kérek, itt technikai problémák vannak. Én az AFEP-et képviselem itt, a száz legnagyobb francia vállalkozás csoportosulása ez. Az előadásomban először beszélek azokról az ajánlásokról, amelyet az AFEP-MEDEF kódexet tart tartalmaz, utána pedig a francia kvóta e, törvényről beszélek, nem csak a kötelező erejű, hanem a e, e, nem kötelező erejű kvótákról is van szó, szóval 40%-ot kell elérni. Aztán szólok majd a francia helyzetről, ami nem rossz, és végül pedig néhány gondolatot osztok meg önöknek az irányelv javaslattal kapcsolatban. Nos, az AFET mevet kódexet illetően arról van szó, hogy bizonyos, legalább 20% női arányt kell megvalósítani 2013-ra, és 40%-ot 2016-ot. Nos, itt ezekben a kvótákban e, minden igazgatóról, vagy pedig felügyelőbizottságról tagról van szó, például az erkölcsi, e, a, a jogi személyeknek a képviselői, e, tehát eléggé összetett a rendszer, ugyanis két vezető kategória van, egyrészt a részvényes munkatársaknak a képviselője, és a munkavállalók által megválasztott igazgatóak és az ő feladatuk az, hogy ezeket a százalékokat meg megvalósítsák. Ugyanis a részvényeseknek a közgyűlése választja meg őket. De azok esetében, akiket az alkalmazottak választanak meg, azok nem tartoznak bele a kvótába, hiszen őket a szakszervezet által felállított lista alapján választják meg, tehát itt nem lehet meghatározni azt, hogy férfi vagy nő legyen. Tehát épp ezért nem akarják e őket ebbe a rendszerbe bevezetni. Nos, az ajánlásainkat illetően nyilvánvalóan itt arról a rendszerről van szó, hogy vagy igazodik az ember, vagy magyarázza meg, hogy miért nem teszi meg. Van egy terv, egy törvény, amelyet 2011. januárjában fogadtak el, ez egy nagyon jó dolog, és Elsősorban a jegyzett társaságokról van szó, a kvóták ugyanazok, tehát 40 százalék 2017-re, 2014-ig 20 százalékot kell megválasztani. Ugyanakkor az időhatárokat illetően eh, más, 2016 eh, volt az egyikben, most 2017 van a 40 százalékot illetően, és eztán szó van a nem jegyzett társaságokról is, vállalkozásokról is, eh, akiknek bizonyos arányokat kell megvalósítani, és esetükben 2020-ig kell ezt a kvótát bevezetni. Nos, a, ez illeti a, a bizot, az igazgató tanácsnak minden tagját, és a felügyelő bizottságnak is minden tagját. Mivel itt egy törvényről van szó, nyilvánvalóan szankciókat is bevezetnek, kétfajta szankció van. Egyrészt, hogy e, a kinevezést e, semmisé e, teszik, hogyha a 40%-ot nem érik el, és ezen kívül a az igazgató tanács tagjainak fizetett juttatásokat, amely a nem ügyvezető igazgatók esetében fizetendők, azt felfüggesztik addig, amíg az igazgató tanácsban nem érik el a megfelelő egyensúlyt. Nyilvánvalóan a jogalkotó bölcsen azt mondta, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy a az igazgatótanács által hozott döntések azok ne lennének érvényesek, tehát arra nem vonatkozik a semmiség. Nézzük akkor a francia helyzetet. Mint láthatták a grafikonon, vagy láthatják a grafikonon, a helyzet nem rossz, a jó irányban mozdulnak el. A, láthatják, hogy 2012-ben milyen eredményeket értünk el, 2013-as eredményeket csak júniusban fogjuk látni a közgyűlések esetében, de lehet, hogy akár 27%-ot is elérünk, tehát kellemes meglepetések lesznek, ugyanis előrébb járunk, mint a törvény, mint amit a törvény elírt van, tehát 2014-re 20%-ot írtak elő, és mi már előrébb tartunk. Tehát ez a helyzet jó. Most akkor néhány szót szeretnék szólni az irányelvről. Igen, elvi szempontból persze legyen egy irányelv, nincsen e, e, kifogás ellene, hiszen nem mond ellent a francia törvénynek. Nyilvánvalóan nem szabad hagyni, hogy a nemzeti jogszabályok azok túlságosan eltérjenek egymástól, vagy az egyik tagállamban kényszerítő, nagyobb legyen a kényszerítő ereje, mint máshol. Nyilvánvalóan a mennyiségű célkitűzéseket nem lehet bevezetni, és ezért is pozitív az irányelvnek a hatása. Ugyanakkor vannak technikai problémák, és hogyha önök befolyásolhatják a szöveget, például a definíciókat illetően, és az igazgató tanácsban, hogyha az a kitétel, hogy legyen a foglalkoztatottaknak egy képviselő, az nem menne Franciaországban. Tehát és ezen kívül a, a választásoknak a különböző módjai egészen mások az egyik országban, mint a másikban például Németországban vagy Franciaországban. Franciaországban például egy új törvénytervezet van, hogy hogyan képviseljék az igazgató tanácsban az alkalmazottakat. Tehát épp ezért ez, nem illene bele a kvóta rendszerbe. A, ezen kívül a négyes cikkben vannak olyan e, cikkek, amelyek az eljárásokkal foglalkoznak e, amelyek problémát e, okoznak. Például a négyes cikk négyes bekezdésében van egy kitétel, amely e, az e, egyensúlyról beszél, e, hogy egy a nem képviselőjének nagyobb előnyt kell biztosítani. Na most egy jelölt az egy állásra adja be a pályázatát. Általában ezek nem spontán jelöltek, hanem általában az igazgatá tanács egy fejvadász céghez fordul, akik a jelölteket szolgáltatják a kívánt követelményeknek megfelelő jelölteket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy összesen hasonlítható objektív feltételek legyenek, akkor ez nem megvalósítható. A jelölések esetében is Franciaországban van egy lehetőség a részvényesek részéről, hogy egy állásfoglalás tervezetet nyújtsanak be eh, a közgyűlésnek egy igazgató eh, esetében. Az ötös bekezdésben arról van szó, hogy küszöböket kell eh, megállapítani azért, hogy megfelelő minőségű jelölteket tudjanak biztosítani. Hát itt peres ügyeknek nyitjuk meg a kaput, és a bíróságoknak nyilvánvalóan akkor foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, és nem szabad, hogy ez túl merev legyen a jelöltek jelölése. Aztán az ötös cikkben arról van szó, hogy a tagállamoknak a két nemnek kiegyensúlyozott képviseletét kell biztosítani. Nincsenek kvóták, de kötelezni kell magukat emellett. A francia vállalatokban az elnök vezérigazgató az egyetlen végrehajtó, tehát ügyvezető igazgató, akkor az ő egyéni vállalásai milyenek lehetnek. De hogyha van egy igazgatótanács, akkor aznak öt, szagai, öt tagja is lehet, és akkor ott lehet öt egyéni kötelezettségvállalás. De más vállalatokban nem ez a helyzet. Aztán a szankciókat illetően én is van probléma. Az ötös cikk harmadik bekézdésében az van, hogy eh, egy olyan vállalat, amely ezen kötelezettségeknek nem felel meg, azoknak meg kell magyarázni, hogy miért, tehát ez itt a megfelelés vagy indoklás elvét alkalmazza, de akkor eh, nem tudom, hogyan lehet a hatos cikk egyik bekezdésével eh, egyeztetni, tehát vagy szankciókat vezetünk be, vagy pedig ezt a megfelelés vagy indoklás elvét alkalmazzuk. Ennyit akartam mondani Köszönöm. Wow! Hát igen, én is azt mondom, hogy wow! Nagyszerű. Thank you very much for giving us the... Köszönöm szépen, hogy beszámolt a francia vállalatok szabályteljesítéséről, most pedig napi rendi pontunk, következő napi rendi pontunkként megadnám a szót Szilvia Wolbik professzorasszonynak, a Lancaster Egyetem professzorának, aki a rendelkezésünkre álló jogi eszközökről számol be, amelyen a igazgatóságban a nemi kvótákat be lehet tölteni. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen. Én a arról szeretnék beszélni, hogy milyen változatok fordulnak elő a különböző országokban, tehát mivel próbálkoztak egyes országok, olyan mechanizmusokat próbáltak kialakítani, ami az esélyegyenlőséget és biztosítaná. Tehát vannak önkéntes és vannak kényszer szerűen előírt jogi mechanizmusok is tagállamokban, és tényleg vannak különbségek, amiket itt találunk a vállalatok között is, tehát láthatjuk, hogy vannak határidőbeli, megvalósításbeli és a jogi szerkezetbeli eljárások. Tehát az önkéntes mechanizmusokkal kapcsolatban eh, vannak motivációs eszközök, például eh, díjakat adnak olyan vállalatoknak, illetve dicséreteket kapnak a vállalatok, akik eh, ezeket megvalósítják, adatbankokon keresztül nők listáját bocsátják rendelkezésükre, hogyha őket úgy látják, hogy a felügyelő bizottságba bekerülhetnének, és tehát rengeteg olyan lehetőség van, olyan eltérő folyamat létezik, és ez a folyamat azonban eléggé lassú és nagyon egyenlőtlen. Az egyetlen mechanizmus, ami 40 százalékos arányát érte el a nőknek az igazgatóságban, azt csak jogi szabályozással sikerült elérni. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a legjobb gyakorlatokat ott találhatjuk, ahol mindkettőt alkalmazzák, tehát amik, ezek az országok azok, amelyek a leggyorsabban fejlődnek. Tehát azonban megállapíthatjuk, hogy jogi előírások nélkül egyetlen egy ország sem ért el a 40%-ot, vagy fogja elérni a 40%-ot. és nagyon sok olyan ország van, eh, ahol ezeket alkalmazzák. Tehát kilenc EU eh, ország van, és eh, még néhány OECD állam, aki már csatlakozott ehhez a körhöz. Egyre nagyobb számban nő azoknak az EU tagállamoknak a száma, amelyek most fogadtak el bizonyos kvótákat, és ezeket bizonyos listákról is láthatjuk. Például Dánia aki 2000-ben a legelőször az EU sorából elfogadta ezeket, utána Finnország, Írország, és nemrég láthattuk, 2012-ben és 2011-ben több ország, Ausztria, Belgium, Franciaország, Olaszország 2011-ben fogadták el ezeket a jogszabályokat. Tehát növekvő tendenciát láthatunk arra, hogy elfogadják ezeket a kótákat, beiktassák a jogrendszerükbe, és, és tulajdonképpen ez egy EU szintű gyakorlattá váljon. Tehát láthatjuk, hogy, hogy na, eltérések vannak a célkitűzések között. Az vannak nagy célkitűzések, és vannak gyakorlatilag kisebb célkitűzések is, amelyek gyakorlatilag a kvótákat illetik. És a, az is különböző, hogy milyen ö, utakat követnek az országok. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy hogy azok az országok, amelyek a kvóta szabályozást elsőként vezették be, a tőzsdén jegyzett cégek területén, illetve a korlátolt felelősségű társaságok területén tartoznak ide az első körbe, és végső soron a inkább kisebb cégek, és nem tőzsdén nem jegyzett cégek körére terjed ki ez utolsó sorban ez a célkitűzés. Tehát gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a nagyobb célkitűzések közé inkább a nagyobb cégek, a tőzsdén is jegyzett cégek köre tartozik és ö, különböző százalékos ö, arányokat tűztek ki az EU-n belül célként, tehát 30 és 40 százalék közötti ez a ö, százalékos arány, és a 40 százalék az gyakorlatilag talán a leggyakorabb leggyakrabban kitűzött célkitűzés. Ez követik olyan országok, amelyek szukcesszív módon kívánják alacsonyabb százalékos arányal, illetve határidőt kitűző országok, és viszont ezt követően szeretnének nagyobb százalékos arányt elérni. Minden esetben országokban az időrendek eltűnnek, elt, eltérnek, vállalatok kapnak néhány év türelmi időt megvalósítás előtt. Eh, néhány évet, eh, amelyben megváltoztatják a gyakorlatokat, és teljesíthetik az elvárt törvényi rendelkezéseket. A megvalósítás több szakaszokra bomlik, több szakaszra bomlik, különösen akkor, hogyha nagy a cél, eh, gyakran van gyakran van arról szó, hogy először az állami vállalatok alakulnak át, aztán a magánvállalatok, előbb a nagyvállalatok, aztán a kisebb vállalatok, Számos szankciót ismerünk. A le, minél szigorúbb, a szankció annál hatékonyabb, és ez a törvény ereje. A legformálisabb szankciók azok, amelyek bekerültek a vállalati törvénybe, a vállalatok cégjegyzésből való kivételével fenyegetnek, mint például a vállalatok, a kinevezések törlésével, ahogy ezt Franciaországban láttuk, az igazgatósági tagok diazásokat veszthetnek el, ahogy ezt Belgiumban láttuk, vagy számos egyéb intézkedéseket fogadnak el, mint például a figyelmeztetés, ott aztán később büntetés, pénzbüntetés, vagy prioritások elvesztése, kormány állami megbízások elvesztése. Az enyhébb szankciók között van a teljesítés vagy indoklás követelménye. Sokféle szankciót láthatunk tehát. A legérdekesebb eltérés az alapjául szolgáló jogi elvekben látható és az azt kiszolgáló jogi rezsimben, amely támogatja a szankciókat. Az a jogi rezsim, az az a jogi egység, a jogi rendszer, ez országonként eltérhet, különféle eh, jogi elvek vannak. Eh, mostanáig eh, a vita két elvre koncentrálódott, az egyik a, az elitnők megfelelő bánásmódja, az egyenlő bánásmód, az érdemalapú kinevezés és a pozitív intézkedések akkor, amikor megfelelő, e, azonosan képzett e, jelöltek vannak egy, állá, egy állásra, akkor a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazzák a nők érdekében. Ez segíti elő az egyen, egyenlő bánásmódot, akkor, amikor e, az, az, azonos képzettségű jelöltek állnak rendelkezésre. Itt, a, itt arra koncentrálunk, hogy a nőknek adjunk igazságot, akik um, igazság, igazgatósági pozíciót töltenek be. A második elv, amelyre gyakran hivatkoznak, az a vállalat érdeke. A vállalat érdekében áll, hogy megfelelő kormányzást, irányítást alkalmazzanak, és ez azt jelenti, hogy sok, sokszínű az igazgatóság, nőket nők tehetségét alkalmazzák, amely különben elveszne, és ez elősegíti a vállalat nyereségességét. A férfiakat fel kell bátorítani arra, hogy a saját érdekeik céljából lépjenek. Ez a második elv. Van egy harmadik elv is. Említettem már, hogy a vállalatoknak vannak privilégiumai. Az a vállalat, amelyek amelyik KFT formájában került bejegyzésre. Az azt jelenti, hogy a részvényesek részesülnek a nyereségből, de hogyha a vállalat veszteséges, a részvényeseket a veszteségtől megóvják, amelyet aztán a hitelezők, a kisvállalkozások visznek el, amelyek csődbe mennek. Ez egy privilégium, amelyet a vállalat kapott, a korlátolt felelősség privilégiuma. Így vitatkozhatunk is. Demokratikus felhatalmazás jön létre, hogy a vállalat igazgatásában a közérdeket szolgáljuk. A kö- ez a közérdeke, hogy a vállalat ne menjen tönkre, hiszen az állam vállalja felelősséget akkor, hogyha a korlátott felelősségű vállalat tönkre megy. Ez tehát a közérdekét is szolgálja, és vannak példák arra vállalati jogban és alapszabályokban, például a 2006-os brit vállalati törvényeiben, ahol látjuk ezt a közérdeket a jogba beágyazva, megfogalmazva olyan követelményekben, hogy az igazgatóságnak figyelemmel kell lennie a közösség érdekeire. Vannak olyan elvek a vállalati jogban, amelyen figyelembe kell venni a közérdekét, és elmondhatjuk, hogy vannak hatékony igazgatóságok, amelyek nem mennek tönkre, és azért hatékonyak, mert megfelelő a nők képviselete ott, akik a közérdekét szolgálják. Köszönöm szépen. Thanks. <clears throat> Thanks a lot for that. Köszönjük szépen. Most pedig folytatjuk. Hogy kialakíthassunk egy elképzelést a tagállami helyzetről, ahol nincsenek kvóták, E, nemzeti esettanulmányok következnek. Az elsőt e, Katja Langenbucher professzor mutatja be a Frankfurti Egyetemről. Elmondja, hogy ők hogyan bánnak a nemi egyensúlyra vonatkozó jogszabályokkal. Parancsoljon azt, asszonyom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első ö, dia az a jogszabályokkal foglalkozik. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni az alkalmazásnak az elemeit, a szankciókról szó van, van és a különböző típusról, vagy igazgatótanácsról. Németországban leginkább jegyzett társaságokról van szó, és ezek vele tartoznak azok is, akik a kötelező alkalmazott részvételt kell, hogy alkalmazzák. Aztán Németországban a dualista rendszer van, és kettős vezetőtestületi rendszer van, tehát van az igazgatótanács és a felügyelő tanács a jogalkotó állapítja meg e, a kvótákat. Ez Németországban az úgynevezett flexi kvóta, tehát a rugalmas kvóta. E, a e, kivételeket illetően ne feledkezzünk el ezekről, és ne feledkezzünk el róla, hogy milyen kivételek vannak. A szankciókat illetően az átláthatóság az alapja minden kvóta szabálynak. Ez azt jelenti, hogy világos legyen minden, nyilvánvalóan itt a hírnévről is szó van, hogyha valakit nem vesznek föl, azért az is fontos, hogy a hírnév szempontjából vesznek-e föl valakit, vagy nem, és ez nem segít a, az átláthatóságban. Na most az igazgató tanács tagjait illetően a semmiség vagy a visszahívhatóság is fontos kérdés. Franciaországi példát hallottunk. Hogyha kineveznek egy igazgató tanácsot, és aztán azt mondják, hogy nincs elég nő benne, akkor visszahívhatók a tagok, és a német törvény szerint ez még semmi is lehet. Tehát itt nagyon sok probléma van, amelyek felvetik és problémását teszik a semmiség és a visszahívhatóság kérdését. Aztán itt vannak a pénzbírságok, büntetések, és a német jogban nem igazán koncentrálnak arra. Nos, akkor nézzük, hogy Németországban milyen jogalkotási javaslatok vannak. Van egy vállalatirányítási kódex, és itt arról van szó, hogy megfelelünk-e, vagy indoklunk, tehát vagy indokolni kell, tehát ha kineveznek igazgató tanácsi tagokat, akkor a sokféleség fontos, de ugyanakkor a nemre is kell koncentrálni. Nyilvánvalóan ez nem akadályozza meg azt, hogy csak szóban kövessék ezeket a szabályokat. Ugyanakkor a felügyelő tanácsot, illetően szigorúbb a szabály, hogy ott a nemek arányát jobban figyelembe kell venni, tehát legyenek nők az, a felügyelő tanácsban de ez tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy kipipálhatják, hogy ezt a követelést, ezt a feltételt teljesítik. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy sok minden megváltozik. Tehát nem meglepő, hogy van több törvénytervezet, és élénk vita folyik a különböző német minisztériumok között. Az egyik az a kvóta követelményt szeretné megvalósítani, a másik pedig ezt a rugalmas kvótát. Ugyanakkor a vállalatok, hogyha azt mondják, az acéliparban, hogy e, nehéz e, ebbe az iparágban őket vonzani. E, tehát ezért a 10%-ot tudjuk csak teljesíteni. És például, hogy négy év alatt szok, tudják ezt megtenni és tehát akkor ez a rugalmas kvótában azt jelenti, hogy megvizsgálják, hogy sikere elérniük ezt a célkitűzést, vagy nem. Aztán a szociáldemokraták és a zöldek azok többet szeretnének, az SPD 40%-os kvótát szeretné, és a közös kvóta az kompromisszumot akar elérni, hosszú időben, tehát 2013-ra érnék el a 40 százalékot, és kivételek is vannak a kisvállalkozásokat illetően, és szinte nincsenek is szankciók. Nos, akkor most nézzük, hogy a jogi egyetemi kutatóknak mi a véleménye. Ők nem értenek egyet a mögöttes alapú szolgáló politikával. Azt mondják, hogy először azért vezették be, mert több nőt szerettek volna az igazgató tanácsokban látni, de hát nem igazán ez történik, és a tanulmányok is ezt bizonyítják, mert azt mondják, hogyha ez nincsen, nem felel meg az európai törvényeknek, akkor ez az egyenlő bánásmódnak az elveit megsérti, és a, a szerződésben nincs erről szó, és a, nem veszi figyelembe a foglalkoztatási helyzetet. E, tehát a német kutatók számára nagyon problémás ez a kérdés. Aztán ez a német alkotmányos joggal sem egyeztethető össze és a tudósok rámutatnak, hogy a részvényesek részvényeseket védi az alkotmány, elsősorban a tulajdonukat illetően. És azt mondják a részvényesek, hogy nekem nem írhatják elő a jogszabályok, hogy hány nő legyen az igazgató tanácsban, hogyha én ezt nem akarom megtenni. Tehát itt az alkotmányos jogi és a vállalkozás jogi tudósok nem feltétlenül értenek egyet. Vannak a 70-es évekből egy bírósági határozat, amelyet itt figyelembe vesznek. Végül pedig eh, a vállalati döntéshozatalra is lehetnek negatív eh, hatásai Tehát itt inkább figyelembe kell venni, hogy a nők milyen példaképeknek fegyel, felelnek meg, hogy a társadalomban milyen példaké, feladatot kell ellátnia. Tehát az az érv, hogy ezt a magánvállalkozásokra ne vonatkoztassák, tehát azt akarják, hogy ne kényszerítsék őket. Tehát nagyon sok szkepticizmussal találkozunk Németországban. Köszönjük szépen. Most pedig brit, a német tanulmány után az Egyesült Királyságba megyünk. A tanulmányt Elena Doldor mutatja be, aki a Queen Mary Egyetem előadója és a Cranfield School of Management vendégelőadója. Parancsoljon! Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Reménysugárt hoztam. A Nagy-Britannia önkéntesség alapján kezeli a kérdést már tíz éve, ezzel a prezentációval a sikereket szeretném bemutatni, illetve a kihívásokat is. El kell ismernünk, hogy Nagy-Britanniában önkéntes megközelítést alkalmaznak a kérdésben. A vállalatoktól azt várják, hogy egy magatartási kódexet teljesítsenek, amelyet a pénzügyi jelentéstevő tanács írt elő ugyanez a e, e, elv teljesít vagy magyarázkodik. Ezt a kódexet 2010-ben felülvizsgálták, vállalat irányítási reformokon alapszik. Mik az jó irányítás alapja? Ez, ez a jelentés a diverzitást hangsúlyozza. A jelenlegi kódex azt kéri a vállalatoktól, hogy figyelemmel legyenek a diverzitásra, amikor valakit kineveznek, de ezt a sokszínűséget nem igazán pontosan fogalmazták meg, és nincsenek is hozzá kapcsolódó szankciók. Folyamatosan figyelembe kísérik az a helyzetet az Egyesült Királyságban, ezen kívül nincsenek egyéb ellenőrzési mechanizmusok. Szeretném hangsúlyozni, hogy a monitorozás 1999 óta zajlik, amikor az első FUCI jelentés megjelent. Nagyon sok figyelem irányul, a, hogy vajon a vállalatok teljesítik ezeket a kívánalmakat, vagy sem. E, változott a e, szintér az Egyesült Királyságban. A legutóbbi Davis jelentésről e, azt kell mondani, hogy Lord Davis korábbi bank képviselő volt, amit a koalíciós kormány két felelre jelentés elkészítésére. Nyilvános konzultáció zajlott vezető, vállalatvezetőkkel, tudósokkal, szakpolitikák kialakítóival, ami elég egyedi volt, és számos szakértőt is bevontak, nagyon fontos, sok inputot kaptunk ebből a, erről a területről. A felülvizsgálat és a 2011-ben megjelent jelentés aláhúzta az önkéntesség jelentőségét, sokkal több részletet kínált ennek megmagyarázására. A vállalatoktól most azt várják, hogy egyéni nemi célkitűzéseket szabjanak meg, egyértelmű metrikákat kell alkalmazniuk, a alsó szintől egészen a vezető szintig, meg kell magyarázniuk a diverzitási politikájukat, hogy hogyan akarják azt elérni, és hogyan nevezik ki a nőket a igazgatósági pozíciókban, miként zajlik a kiválasztás, miként teljesítik a diverzitási kívánalmakat. Sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a párbe, párbeszédre. Amióta ez a Davis jelentés megjelent 2011-ben, Davis, Lord Davis pedig ennek az ügynek az élharcosa, nagyon sokat tárgyalt vezetőség, igazgatóságokkal, tárgyalvállalatokkal. Nem csak a párbeszéd minősége változott, hanem a képviselt nők száma is. 1999 óta kezdjük figyelni a nők jelenlétét a igazgatóságban 600 tól indult felfele, most 15-ig. Ez még mindig nem elegendő, de Eh, előrelépést jelent, és meg kell jegyezni, hogy ez az előrelépés fokozódott, felgyorsult az elmúlt két évben eh, szemben a fejlődés korábbi tempójával. Hogyha ezt eh, igazgatósági típusokra bontjuk le, ahogy sok országban azt látjuk, hogy nagyon kevés nő van vezetői, ügyvezető igazgatói pozícióban, 6-7 százalékos képviseletet látunk a felső száz cégnél. A nem ügyvezetői pozíciókban azonban sokkal több a nő, 22,4%-nál tartanak, és ez fog, nő, tovább nő. Jelentősen fokozódik ez a szám 2010 óta. Más bátorító jel az a tény, hogy egyre több új beosztást adnak nőknek, ezt is figyelemmel köveljük 25%-os ez az arány az elmúlt évhez képes, amikor 13,3% volt, csak 11% azoknak a vállalatoknak a száma, ahol csak férfiak vannak az igazgatóságban, és egyre több olyan vállalat van, ahol egynél több női igazgató van. Nagyon nehéz a kultúrát megváltoztatni. Ugyanez a ten, tendencia a FUCI 250 csoportban, tehát a század követő következő 250-ben, hasonló a szám, csak kisebbek a számok, hasonló a tendencia, de kisebbek a számok. A kinevezések kérdése azonban, és az, hogy milyen szinten kapnak nők ilyen pozíciókat, ezt korábbi felszólalók már említették, akik beszéltek arról, hogy milyen nagy szükség van e, átlátható kinevezési eljár, eljárásra, és a konzultásoknak milyen fontos szerepe van ebben a folyamatban. A Davis jelentés egyik követelménye az volt, hogy a kutatás is megfeleljen a követelményeknek, jó gyakorlati elveket fogadjanak el. Ezt láttuk az önkéntes magatartási kódex megfogalmazásában, amelyet önkéntesen írtak alá ezek a cégek 2011-ben. Tanulmány készült a gyakorlatokról, a toborzási gyakorlatokról fejvadász cégeknél, és azt látjuk, hogy egyre több nőt neveznek ki igazgatósági pozíciókba, és meg, megvizsgálják ennek a gyakorlatát hiszen a kinevezési eljárást gyakran kritizálták, nem volt átlátható, nem megfelelő fizetési eh, kategóriákat alkalmaztak. A tört éremnek két oldalma van, vannak jó gyakorlatok, bátorító gyakorlatok, és az, eh, azt szúrt szemek nekünk a tanulmányban, hogy eh, egyre nagyobb a kívánalom a sokszínűség iránt a kinevezési folyamatban felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez nagyon fontos kérdés, sokkal nagyobb figyelmet szentelnek eh, a munkaköri leírásnak, milyen, annak a leírásnak, hogy milyen eh, kívánalmak vannak a jelöltel irántal. Célt tűz ki ez a eh, kódex 30%-os női arányra a jelöltek listájában, ez egy puha cél. Azt láttuk, hogy ezt a fejvadászékek szívesen figyelembe is veszik és eh, betartják. Azt láttuk, hogy ezek a fejvadászcégek proaktívabbak eh, eh, a tehetségtartalékok összeállításában, olyan adatbázisok létrehozásában, amely megfelelő arányban képviseli a nőket. Megnézik azokat a nőket, akik vállalkozók, professzionális szolgáltatást nyújtanak. Ez nagyon bátorító. Azonban Látunk olyan gyakorlatokat, amelyek nem annyira integrálóak, a nem igazán világos kiválasztási kritériumokat láttuk, rossz meghatározásokat láttunk az célkitűzésekről, kritériumok változtak az egyes fejvadász cégeknél, amikor elnököket kellett kiválasztani. Nagy a különbség a rövidtávú eljárásban. Gyakran nem szánnak elég időt a megfelelő kapcsolatok a kialakítására, ezért nem igazán minősül ez jó hosszú távú stratégiának. Néha össze is játszanak az ügyfélekkel, akkor, amikor nincs igazán pontosan meghatározva a munkaköri leírás, nem igazán rendszeres a kerelés nem objektív. Hallottunk történetek emberekről, akik interjúra mentek, Egyesek egyre kettőre, mások nyolc 9 eh, interjúra ventek el. Felmerül a kérdés, hogy egyeseket miért, egyesek miért kapnak más bánásmódot. Eh, mégis jó jel ez, bátorító jel, biztató jel, eh, az önkéntes magatartási kódexet felülvizsgálják és elküldik az aláíró feleknek. Most pedig befejezem, mi az irány az Egyesült Királyságban. Jelenleg az számítunk, hogy 2020-ra, hogyha ezt a időmet tartjuk, elérjük a 37%-os női kép, képviseletet a FUCIS első százban. Ez csak akkor történhet, hogyha me, sikerül ezt a fejlődési ütemet me, fe, megtartani. Um, új kinevezésekre van szükség, a, a, amelyet nők kapnak ugyanebben a tempóban. Um, vannak további kihívások, nincsenek fenntartható stratégiák, a nők előmozítására, előreléptetésére, és sokkal több hangsúlyt kell helyezni a kisvállalatokra, a FUCI 250-re, ahol sokkal kevesebb nő szerepel még a igazgatóságokban. A kvótáknak nem igazán örülnek az Egyesült Királyságban, ebben az országban, ahol nem igazán örülnek az EU kvótáknak, kvótajavaslatoknak. Hangsúlyoznám azonban, hogy az Egyesült Királyságban sokkal szívesebben választják az önkéntes módszereket, és bár elutasítják a kvótákat az üzleti világban. A kvóták EU szintű fenyegetettség azonban nagyon hat, hatékony nyomásgyakorlás, eszköz a nyomásgyakorlásnak, és ezért én nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dolár doktor. Köszönjük, hogy tájékoztatott minket eh, az Egyesült Királyságban eh, a fennálló helyzetről. Most az utolsó előadón következik. Nagy Beáta, aki a Budapesti Korvonyos Egyetemnek a docense. És nyilvánvalóan a magyarországi helyzetről fog beszélni Öni Asszon. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindig nehéz utolsó előadónak lenni, de azért könnyű a helyzetem, hiszen az előző előadók már nagyon sok témát lefettek, tehát nem kell előről kezdenem a témát. Én a Corvinus Egyetemnek az oktatója vagyok Budapesten, én e, gazdaságszociológiát tanítok, és e, nemi kapcsolatokat. Néhány szót szeretnék bevezetőben a magyar helyzetről szólni. A nemek e, kezelésének kérdése nem igazán van most a közfigyelemnek a központjában, hiszen az, az országnak megvannak a külső gazdasági és politikai elvárásai, tehát kevés hatóság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mert hát ezeket a lépéseket egyrészt már megléptük, megtettük, de igazából a politikai életnek nem egy feladata most, hogy erről beszéljünk. Azt hiszem, hogy az esélyegyenlőség kérdése elsősorban a 2004-es évben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor volt a legaktuálisabb és azóta ezek a szakpolitikai kérdések kevésbé fontosak. Tehát ma épp ezért arról beszélnék, hogy a nőknek a helyzete 20 évvel ezelőtt sokkal jobb volt Magyarországon, mint most. Én már 20 év óta kutatom a nemek és az vezető pozícióknak a kérdését, összefüggését. Most azt látjuk, hogy ma már nem olyan jó a helyzet, mint 20 évvel ezelőtt, és én ezzel kapcsolatban több érvet is összegyűjtöttem. 20 évvel ezelőtt a rendszerváltás idején sokkal több nő dolgozott Magyarországon, mint ma. Tehát a foglalkoztatási arány jelentősen csökkent azóta. Ez azt is jelentette, hogy akkoriban a nőknek egyre nagyobb szám, a nők egyre nagyobb számban töltöttek be igazgatói vagy vezetői pozíciót. De ennek most már vége iskolában a jóléti rendszer eh, nagyban támogatta a nőket. Nagyon jó eh, gyermekgondozási rendszer volt, a szülési és a gyermekgondozási szabadság nagyon jó volt, és eh, mind az óvodák, mind a bölcsödék, mind az iskolák, mind a menzák, stb. azok jelentették a normál helyzetet a családok és a nők számára. A nők épp ezért tudtak dolgozni, és dolgozniuk is kellett, de elfogadta a dolgozó nők képét a társadalom. Ez azóta megváltozott, lényegesen megváltozott. Ugyanakkor egy kritikai megjegyzést is meg kell fogalmaznom, mert a férfiaknak, az apáknak a felelőssége az tulajdonképpen a szakpolitikai eh, napirenden, sosem volt napirenden a szakpolitikákban. Ugyanakkor a nők vezető szerepeket is betöltöttek. És miért, mi is volt ennek az oka? Ugyanis eh, Ma már hallottunk az emberi eh, tőkéről, milyen befektetések vezettek a nőknek a e, sikeréhez a vezető pozíciókban. Tehát e, e, a különböző oktatási rendszerek segítettek abban, hogy a nők ezekbe a pozíciókba kerülhettek. Ez az keleti blokkban eléggé fontos volt. A nőknek, nők beszéltek nyelveket, angolt, németet, és ezért ők kívánatosak voltak, számukra nagyobb lehetőségek voltak, mint a férfiak számára. Az én kutatásom legalábbis ezt mutatja. Tehát a multinacionális cégek, amelyek a keleti blokkba, vagy pedig a nők, vagy pedig Magyarországon megjelentek, azok a nők számára lehetőségeket biztosítottak. Persze a nők nyilvánvalóan nem a legfelsőbb vezetők, vezetői pozíciókat töltötték be általában, a következő szinten törtöttek be pozíciókat. Ugyanakkor a fizetések azok nem voltak egyenlőek a férfiak és a nők között, de azért ők beteltették ezeket a pozíciókat. Most azt látjuk, hogy a nők a felsőbb vezetési pozíciókat elvesztik. Tehát a nők részt vesznek a mm, munkaerőpiacon, az, a felsőoktatásban, de az alacsonyabb szintű irányító szinteken, de nem vesznek részt az igazgató tanácsokban, vagy pedig az igazgató tanácsi vezetőségben. Talán önöket meglepi ez a 40 százalék, tehát a vezetői pozíciókban a nők aránya. Engem legalább is eh, meglepett. Korábban ez Magyarország esetében 35 százalék volt. Ez nem eh, azt jelenti, hogy több nő van vezető pozícióban, hanem a válság miatt több férfi elvesztette az állását, eh, mint nő. És ezért van ez a szerkezetbeli változás. Tehát Magyarországon most azt látjuk a vezető pozíciókban, hogy a férfi kvóta nagyon erős, és senki sem problémaként élti ezt meg, éli ezt meg, tehát sem a politikai életben, sem a vezetők között. Hogyha a meritokrácia, tehát az érdemeken alapú előrelépésnek a kérdését komolyan vesszük, és az emberi tőkét is folyam, komolyan vesszük, akkor ezről nem szabad elfeledkezni. Már utaltam a, az igazgatás piramis struktúrájára, tehát azt látjuk, hogy az elit helyzetekben a nőknek a képviselete egy hatoda a férfiakének. Tehát tulajdonképpen ez stagnál, és nincs remény arra, hogy megváltozon a helyzet. Gyűjtöttem a adatokat a budapesti tőzsdéről is, nagyon kicsi a budapesti értéktőzsde, 40 céget jegyeznek, és ott két kategória van, és az egyetlen adat, amit említeni szeretnék, az A és a B kategóriájú vállalatok között példája. Az A kategóriában a legnagyobb likviditású vállalatok vannak, ahol a tők kell magasabb, ott a nők tulajdonképpen hiányoznak, ők csak a második szinten vannak jelent. Tehát még azon vállalatok esetében, amelyek jegyezve vannak a tőzsdén, ott is a nők körülbelül 10%-ban képviseltetik magukat az igazgató tanácsokban. Az előadásomnak előadásomban magyar kutatást szeretnék bemutatni, amely magyarázatot keres arra, hogy miért nincsenek nők a vezetőségben. Ezt én nemi kultúrának hívom Említették a kollégáim is, hogy a mentalitás és a korábbi szokások mind befolyásolják ezt. A szociológiai felmérésekből gyakran látjuk, hogy a magyar társadalom nagyon hagyományos, tradicionális. Tehát férfi és nemi szerepek vannak, és a nők a vezetésben nem igen vesznek részt, egy percig beszélek még. Én szervezeti vizsgálatot is folytattam, mind, állami, mind magánvállalatoknál. Itt azt láttam, hogy mind a férfiak, mind a nők, de különösen a férfiak elutasítják a nőknek vezető pozíciókban létét, és nagyon sok előítéletek van, azt mondják, hogy a nők nagyon rossz vezetők, tehát mind a versenyszférában, mind a magánszférában ezeket a véleményeket találtuk. A nőket két okból kritizálták. Az egyik az, hogy ha több gyerekük is van, akkor hamarabb visszatérnek a munkahelyre, tehát fél év után. És hogyha magas igazgatói pozíciókat érnek el, akkor különösen problémás a helyzet. Nos, összefoglalásként a magyar kormány nem támogatja a kvóta rendeletet, és azt ígérték, hogy majd azt megvitatják. De a közéletben ez a kérdés nem kerül napirendre és nem az egyenlős, esélyegyenlőségről beszélnek, hanem a fertilitásról, a termékenységről. Tehát nagyon nehéz ezeket a kérdéseket a közbeszédbe belevinni. Köszönöm szépen a magyarországi esettanulmány bemutatását. Nem igazán könnyű nekem itt az elnökségi székből félbeszakítani az előadókat, Sajnos nincs már időnk vitára. Most csak megkérdezem Krata asszony, hogy van-e nagyon rövid megjegyzéssel, mielőtt összefoglaljuk a mai napot. Kérje a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon gazdag vitát hallottunk, tartalmasat nem beszéltünk sokat, nem tettünk fel túl sok kérdést, de rengeteg eh, információt hallottunk, sokféle ágazatból, sok országból. Hallottuk kutatóintézetekről, amelyeknek eh, nagyon fontos dolgokat mondtak a mi munkánkkal kapcsolatban. Rövid leszek. Köszönöm szépen, eh, hogy ilyen nagyszerű előadásokat tartottak. Most már jobb a rálátásunk a kérdésre e, raj, rajtunk múlik, hogy ezt e, hogyan felhasználjuk fel politikai munkánkban. Én nem fogok két percig beszélni, megígérem. Ahogy e, Regner és Kratza asszonyok, szeretném megköszönni az előadóknak, hogy eljöttek. Szeretném megköszönni a, a titkárságnak is a fantasztikus munkát, hogy megrendezték ezt a konferenciát. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját és türelmét hogy nem mentek haza vacsorázni. E, Befejez, ígérem, hogy azonnal befejezzük. Különösen szeretném megköszönni a meghívott előadók munkáját. Nagyon e, értékes információkkal szoktak, e, szolgáltak a munkánkhoz. Elősegítették további munkákat Szeretném megköszönni, és sok sikert kívánni az előadóknak, a jelentéstevőknek a munkájukban, amihez sok sikert kívánok, és végül, de nem utolsó sorban, lehet az embernek különféle véleménye a kvótákról, vagy azok alkalmazásáról, vagy a szubszidiaritásról. Azonban Beszélhetünk a bátorságról is, ahogy Olle tette, beszélhetünk a kompetenciáról, de mi a kompetencia végül is? Mi a, az igazi val- lehetőség? A kvótákról áll, általánosságban beszélünk, és akik ellenállnak a kvótáknak, akkor a, napi, a, a mai rendszereknek állunk ellen, a mai rendszer férfias rendszer, informális, mégis férfias rendszer, ahol a férfiak férfiakat választanak, ahol férfiak férfiakat neveznek ki, ahol férfiak férfiakat keresnek. Ezt kell leépíteni. És ha sikerül, akkor lehetséges egy formális, igazságosabb kvótarendszert bevezetni, ahol a nőknek és a férfiaknak azonos lehetőségeik vannak. Ezzel az, ezekkel a szavakkal szeretném berekeszteni a mai vitát. Kihasználom azt a lehetőséget, hogy a férfiak kapják az utolsó szó jogát, de ezzel most befejeztem a mai konferenciát. Köszönöm szépen.